Good morning, dear colleagues. We will start Megkezdjük a munkákat, kedves kollégák. A nyolcadik napi rendi pont következik az iszlám nők helyzete Európában, az Open Society Foundation. Maria, Mariam Hamadum, aki politikai szakértő az nyílt társadalom kezdeményezésnél az egyenlőséggel és a befogadással foglalkozik, mint témával. Parancsolja. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és elmondhatom itt a véleményemet ebben a témában. Mindenek előtt Björk asszonyt illeti a hálám. Azt hiszem, a jelenlegi európai politikai helyzetben meglehetős bátorságra val, hogy valaki ezt a témát felkarolja. Tudjuk, hogy a tét is nagy, és látni kell, hogy tényleg meg kell szerezni a megfelelő szövetségeseket, hogyha valaki egy ilyen témát meg akar vitatni. Nagyon bízom abban, hogy önökkel együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk működni, hogy egy befogadóbb, egy nyitottabb társadalmat építsünk. Még egyszer köszönöm. Mielőtt rátérnék az előadásomra, és egy jelentést mutatnék be, először is elmondanám, mit csináltunk, és miért csináltuk azt, amit csináltunk. 2019-ben Németországban a civil társadalom szereplői és iszlám nők emlékezni fognak eh, Manuel Sambrini gyilk gyilkosságra azért gyilkolták meg, mert úgy néz ki, ahogyan kinézett, mert egyszerűen egy fátyolt hordott. Egy héttel ezelőtt itt Belgiumban rasszista szidalmazás áldozata lett, és meg is támadták egyszerűen azért, mert jól láthatóan iszlámhoz tartozó nő hogy tíz évvel ezelőtt már történt valami, és egy héttel ezelőtt, ebben az időszakban persze sok minden történt, ez egy növekvő trend, megtámadják a nőknek, akik letávol, leveszik, lerántják róluk a fátyolt, üvegeket dobáltak feléjük, lögdösték őket, számos ilyen esettel találkoztunk. Az a jelentés, amelyet készítünk, nem a szexista és a rasszista gyűlölet, amit ismerünk, hanem mi van mögötte, azt vizsgáljuk, a megvetés, az utálat az iszlámmal szemben, és hát konkrétan ez aztán az iszlám nőkön csapodik le, olyan nők, akiket nem akarnak látni, mert nem akarják, hogy ők a társadalom tagjai legyenek. Nem ezekről beszélek viszont erről a bűncselekményről, a gyűlöletről, hanem arról beszélek, hogy máshogyan, hogyan, hogyan jelentkezik ez szakpolitikai, politikai, szabályozási szinten hogyan jelentkezik is, de ugyanaz a stigmatizáció és kriminalizáció szerepele mögött, amely aztán elvezet az említett támadásokhoz. Itt a nők ruházatával kapcsolatos 28-ban megjelenő szigorításokat szeretnénk bemutatni, tehát a jelentés ezt vizsgálja és rámutat, hogy hol vannak ilyen törvényi előírások. Ez egy elnyomásnak a formája. A nők kirekesztéséhez vezet az oktatásban, a foglalkoztatásban és a közszférában. Ezek azok a területek, amelyeket mi lefedünk. Persze még sokkal több területen létezik a diszkrimináció, de ez az, ahol mi ezt vizsgáltuk. Itt a nők a gazdasági, szociális közéletben ez jelen van, de a, már a láthatóság kriminalizációja is egy jelenség a társadalmunkban. Fontos volt megírni ezt a jelentést számunkra, mert egy tisztességes ember elutasítja az ilyen gyűlölet bűncselekményt de tudjuk, hogy a megvetés, az elnyomás jelen van. Gondoljunk csak arra, amikor fehérnőket támadnak meg iszlám férfiak, tehát eh, gyakorlatilag elutasítják magát az ilyen bűncselekményt a tisztességes emberek, de kevésbé utasítják el, hogyha kirekesztődnek a nők, hanem ugyanazon személyek, akik eh, társadalmunkat bírálják más területeken a demokrácia hiánya miatt, és eh, Igazából egy pluralisztikus társadalmat szeretnék építeni, és ezt követelik ők is. Annak ellenére, hogy ezek a jelenségek megfizetők, vannak szigorítások. Szinte mindenki elismeri, az összes bíróság, hogy ez az ilyen szigorítás gyakorlatilag a nőket kiszorítja, egy etnikai elnyomás áldozataival válnak mert a többségük egy bizonyos etnikai származáshoz kötődik, bár Európában születtek sokan közülük, és itt nőttek fel, de ennek ellenére ez egy további terhet jelent számukra, mert ők jól láthatóan az iszlámhoz tartozó nők, a vallásszabadságról beszélünk természetesen, a lelkiismeret szabadságról, de ezek a szabadságok sérülnek, és ezen keresztül a gazdasági függetlenségük és fejlődésük is sérül, és Miért történik ez? Egyszerűen azért a ruhaválasztás alapján megítéljük őket, mert ez azt jelenti, hogy egy valláshoz tartoznak, de feltételezzük, hogy képtelenek önmagukon elgondolkodni, reflektálni, és igazából ezek az emberek a ruházatok alapján egy besorolásra kerülnek, és, ez a, és emiatt aztán a, a jogaikat sértik a, tehát feltételezik ezekről az emberekről, hogy nem tudnak tisztességesen egy szakmában dolgozni, és ö, megbüntetjük őket egyszerűen a ruhaválasztások alapján. Ez az egyik pat, legrégebbi patriarchális trükk, amit ismerünk, mert ezek nők, akik egy bizonyos ruházat választanak, az iszlámhoz tartoznak, de ezzel párhuzamosan feltételezés áldozatai, hogy ők veszélyeztetik a mi társadalmunkat, hogy valamilyen ö, hátteret rendelnek hozzájuk, másrészt viszont feltételezik róluk, hogy ők alássák a mi értékeinket, a mi intézményeinket, tehát hogy ők jelentik a fenyegetést. Mit teszünk ebben a jelentésben? Az az, hogy ezeket a szigorításokat, törvényi szigorításokat felmérjük, mert ezek szexisták és rasszisták. Ezek a szigorítások bizonyos országokban egy nagy hálót alkotnak azon nők ellenében, akik a vallásokat akarják gyakorolni az élet különböző területen jelentkezik ez egyébként. Nagyon nehéz a nők számára, iszlám nők számára, hogy megjelenjenek a nyilvánosság előtt, hogy mozogjanak, hogy az utcán legyenek anélkül, hogy akadályokba ütközének, vagy megtámadnák őket törvényeket, eseteket, jogalkotási javaslatokat is vizsgáltunk, amelyek most kerültek előtérbe, de vizsgáltuk az intézményi, a magán környezetet is, iskolák, intézmények szabályozása, vagy akár magáncégek is szabályozó bizonyos kérdéseket, amely szintén hatással van rájuk egy politi- politikai platformokat is vizsgáltunk, és trendeket, amelyek elvezettek ezen jelenségekhez az országokban, és az indoklást is elemeztük, és ez egész diskurzust, amely kialakult a téma körül. A következőt látjuk egy térképen megjelenítve, ahol ilyen szigorítások vannak az EU-n belül, összesen kilenc országban vannak jogi megkötések a ruházatot illetően. A, ezek célja mindenek előtt az iszlámhoz tartozó nők, a színes országok, sárga és piros színe jelöltük, tehát a piros országok azok nemzeti tilalmakat vezettek be. Franciaország, amely a leginkább elterjedt, leg ott nemzeti szinten egész országra kivették ezt a kormányzati alkalmazottakra, az iskolákra. Van egy nemzeti tilalom, de vannak olyan ország, mint Belgium például, vagy Ausztria, Bulgária, itt a sárga színű országok, amelyek részben vezettek be tilalmakat tehát bizonyos szektorokra nézve, nemzeti szinten, egész államra nézve bevezették ezt, de mondjuk csak az egészségügyben, csak a közszolgáltatásban, vagy a közlekedésben. Aztán Németország, Olaszország, Spanyolország, ők helyileg vezettek be tilalmakat, törvényileg, de csak bizonyos országokban vagy régiókban alkalmazzák ezeket. Tehát összességében elmondhatjuk, kilenc országban vannak jogi megkötések, van 13 ország az EU-ban, ahol valamiféle intézményi tilalom van adott iskolákban, vagy egyes üzletágakban ilyen jellegű megkötéseket fogadtak el, korlátozott hozzáférés adott területeken a nők számára, a iszlám nők számára, és öt olyan ország van, ahol most előkészítik ezeket például, tehát Belgium már bevezettek ilyet például, de vannak, de vannak olyan országok, ahol még nem nincsenek tilalmak, a következő talán egy kicsit egyszerűbb a számokat látni. 14 olyan ország van, ahol nincsen pillanatnyilag tilalom, de ez nem jelent semmit, mert 22 országban azt találtuk, hogy valahol vannak olyan jogalkotási javaslatok, amelyek erre ezt a témát érintik, tehát a javaslatok már megvannak, el is fogadták, de 22 országban éppen most folyik a vita valamilyen intézkedésről. Amit láttunk az az, hogy hogyha elfogadják ezeket a szigorításokat, akkor már ott is fennállnak majd. És a lényeg az, hogy van egy ilyen gondolat, és amikor a jelentésről beszéltünk áprilisban, időközben már a mai napig két újabb ország csatlakozott a tilalmakhoz. Egy országban esetjogról is beszélünk ilyen a biz- nőket bizonyos munkahelyekről kitiltanák, vagy iskolákból, akik iszlámhoz tartoznak. Tudjuk, hogy vannak országok, ahol ilyen szándékok uralkodnak, tehát szeretnének elfogadni ilyen törvényeket, amit szintén láttunk, hogy hat olyan ország van, amely, ahol nem volt ilyen javaslat, vagy nincsen ilyen javaslat, amelyel tilalmat vezetnének be. <clears throat> Összefoglalva tehát, miután mindent elemeztünk, a következő szerencsére a jogi korlátozások <clears throat> egyelőre limitáltak, bár a nyomás nagy, azt látjuk, hogy elfogadjanak kiakat. Látjuk, hogy néhány hónap alatt két újabb ország volt, ahol ilyen tilalom megszületett a ruházattal kapcsolatban, tehát a nyomásgyakorlás nagy ami szintén láthatóvá vált, amikor elemeztük a diskurzus, hogy merre haladunk a trendeket a különböző országokban. Szélső jobbról, nacionalista területről több restrikciót követelnek, és szélesebb körű tilalmat követelnek, ami szintén eredmény volt a vizsgáló után, annak ellenére, a hogy a helyzet pessimista és sötét pillanatnyilag azért reménykeltő volt számomra, hogy a kormányzati oldalról is ellenállás mutatkozott bíróságokon, különböző intézményeken, a civil társadalmakban, és a nők is, konkrétan az érintett nők különböző országban ellenálltak vannak bíróságok, amelyek az elmúlt időszakban elutasítottak ilyen, mint Franciaországban, Belgiumban, ahol nagyon sok ilyen szigorítást vezettek be, és nagyon aktívvá váltak, és szembeszállnak többen. Cégeket találtunk, intézményeket, amelyek igenis inkluzív politikákat tudnak kialakítani. Megtalálják a módját annak, hogy mégis lehetővé váljék az egyenlő részvétele a különböző csoportoknak, a különböző háttérből érkező embereknek, hogy dolgozzanak. Van tehát lehetőség, de a világos az is, hogy a különböző szereplők fáradozásait hát azért nem dominánsak a, a negatív diskurzus a domináns pillanatnyilag Európában, amit szintén láttunk, annak ellenére, hogy számos nemzeti bíróság elutasított a, a szigorításokat a ruházatra nézve, mert megkövetelik, hogy indokolják meg azt az aránytalan korlátozást a szabadságra nézve. Tehát a nemzeti kontextust ők jobban megértik időnként. Sajnos, amikor az Európai Bíróság elé kerülnek viszont az esetek, akkor látjuk, hogy megvédik ezeket a tilalmakat. Az Európai Emberi Jogi Bíróság sok ilyen esetet vizsgált már, és látjuk, hogy az ítélkezés trendje merre megy, és egyre inkább megértik, hogy mi történik a különböző diskurzusokban. Egyelőre az Európai Bíróság ítéletei nem annyira protektívak, védő jellegűek, mint a nemzeti bíróságoké. Az utolsó következtetés, amit le tudunk vonni, hogy vannak bizonyítékok arra nézve, hogy ezek a tilalmak a az iszlámhoz tartozó nőket célozzák, amikor megalkották ezeket, amikor politika részévé váltak, akkor általánosan fogalmazzák meg ezeket, de amikor elemezzük az előkészítést, amikor a vitákat nézzük, amelyek elvezettek ide, hogy létrejöjjenek ezek a tilalmak, a, még a, gyakran a szövegezés is olyan, maga a szöveg is eredetileg rámutatnak arra, tehát abból indultak ki, hogy, hogy igenis ez a fátyol ellen irányul, aztán később észreveszik magasabb szinten, hogy ez diszkriminatív, de azért az alapgondolat honnan jött. Tehát átfogalmazzák az egészet, től látjuk, hogy hon, miért történnek dolgok, hogy iszlám nőket vesznek célba ezekkel a szabályokkal, ki akarják rekeszteni ezeket a nőket. Ez egyértelműen, hogy ők célponttá válnak a diszkrimináció területén. És számos országban még kivételek is vannak, más manifestálódására, mondjuk a katolikus vagy a zsidó vallás esetében, aztán kivételeket alkalmaznak vagyis el kell, hogy mondjam, ez bizonyítja azt, hogy ezeket a szabályokat azért hozták létre, hogy kirekesszék az iszlámhoz tartozó nőket. Ezt persze mind tudjuk, de jó, hogy megvan a bizonyíték is rá. Természetesen nem jöttünk volna ide, és nem hallgatnának meg minket, hogyha nem hinnénk abban, hogy önök és mi együtt tehetünk valamit a megoldásért. Azt kérjük önöktől, hogy segítsenek nyilvánosan, tudás szintjében, és visszhangozzák ezeket eh, a tényeket, a korlátozásokat, és azt, hogy ezek szexista és rasszista korlátozások. Remélem, hogy kérhetjük a parlament nevében és a bizottságot és a tanácsot, hogy hogyan lehetne a muzulmán nők nemek közötti egyenlőségbe és a diszkriminációmentesség elvébe való bevonása. Alapvető jogok ügynöksége, az Európai Esélyegyenlőségi Intézet meg kellene, hogy vizsgálja, hogy milyen tényleges hatása van e szabályoknak, gyakorlatoknak a muzulmán nőkre. Mindannyian úgy gondoljuk, hogyha végre tudjuk, ha végrehajtják ezeket a korlátozásokat, akkor sikerül az elnyomás ellen, a nők elnyomása ellen fellépni. A muzulmán nők életét rendkívül megnehezítik. A nők életüket teljes mértékben ahhoz igazították, hogy szabadon élhessenek és vallásukat gyakorolhassák. Meg kellene vizsgálni egy független testületnek, hogy mi, mi történik, hiszen bizonyítékra van szükség, hogy a legmagasabb szintű bíróságokhoz eljussunk. Reméljük, hogy meghallgatásokat lehet majd szervezni, hogy az érintett nők tapasztalatukról beszámolhassanak, és hogy megfelelő platformokkal, jogi és más szakértőkkel a társadalmak nyitottabbá válnak. Nagyon sokan tudnak erről a problémáról, a, például az Európai Bíróság legutóbbi határozatáról, amelyben elfogadták valamilyen formában, nagyon sok korlátozással persze, azt, hogy a vallás gyakorlása a nők joga. Nem hisszük azonban, hogy a dolgoknak így kellene történnie, akkor, amikor társadalmi politikai változásról van szó, egy befogadó társadalom kialakításáról. Egyetlen egy bírósági határozat nem fog befogadó társadalmat teremteni az LGBT esetében. Ha csak egyetlen egy bírósági határozaton múlna az etnikai faji és vallási kisebbségek befogadása, akkor nem lennének rasszista ellenes LGBT mozgalmak. Időre van szükség ahhoz, hogy az emberek és a bíróságok is megértsék, hogy mi történik végül is, mindez annak a társadalomnak a terméke, amiben élünk. Szükségünk van önökre arra, hogy segítsenek nekünk, hogy meghallgassák a jogi szakértőket, akik ezekkel a kérdésekkel dolgoznak, és megértsék, hogy e adott esetben ezzel a határozat miért határ határozat, ami nem, tudja, nem tud igazságot szolgáltatni a nőknek. Nagyon hosszú út van még előttünk, de reméljük, hogy tudnak segíteni nekünk, hogy eljussunk ide. Ez tehát, amit szerettem volna bemutatni önöknek, és köszönjük a figyelmüket. Thank you very much, Ms. Mariam Köszönöm szépen eh, Marian Hamadunnak az előadását, a beszámolóját arról, hogy milyen a muzulnák, muzulmán nők helyzete Európában. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Először uh, Björk kollégának. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttek ma, hogy eljött ma Miriam, és eh, elmondta ezt a beszámolóját. Azt hiszem, ez az első, hogy 28 országra való átfogó beszámolót kaptam. Nagyon fontos, hogy a megértésünket előrébb vigyük ezzel is. Szeretném megérteni először is, és elmondani, hogy véleményem szerint hova illeszkedik mint egy. Gondolom a, mindez. Látjuk, hogy a muzulmán nők jogait szélsőséges jobboldali csoportok Európában megkérdőjelezik, a házban is vannak ilyenek, mint önök is tudják. De úgy gondolom, hogy önök is kihívást támasztanak Európa számára. A nacionalista felfogás az ugye a homogén kultúra, nyelv, vallás, még akár egy nem is, hogyha idáig eljutunk és értik, mire gondolok. A szélsőséges jobboldali csoportok nem fogadják el azt, hogy a különbségek ellenére találkozhatunk, inkluzív, befogadó, pluralista társadalmat szolidaritás alapján tudunk építeni. Ez a nagy kép. Meg vagyok győződve, hogy ebben a szakbizottságban a kollégák, akik minden, az élet minden területén minden nő számára egyenlőséget, jogot követelnek, és ezért dolgoznak. Természetesen az önök harca a mi harcunk is. Nagyra értékeljük, hogy most megtudtuk azokat a jogi beszámolókat, a, a jelentéseket, a helyi, a nemzeti képet, köszönöm, ezt mind látnunk kell ahhoz, hogy az összképet is értsük. Ami a jogi kérdéseket illeti, ez is nagyon érdekes. Természetesen ezek a harcok végig, végig kell, hogy menjenek a bíróságokon is, tehát a, a harc része a bírósági határozat. Időbe telik, amíg a bírósági határozatok hatnak, de meg kell próbálni ezt a munkát támogatni kell, és azt kell biztosítani, hogy jó irányba menjen. Nem igazán vagyok biztos, hogy mindig előre haladunk. Van itt-ott egy-egy visszalépés, de azért azt hiszem az irány az jó. Nagyon sokan aggódtunk például az Európai Bírósági határozat miatt, a sem, amikor a semlegességi határozat megszületett, nem igazán örültünk neki úgy gondolom, hogy tovább kell még dolgozni. Nagyon bátorító az, hogy ezt együtt tehetjük meg. A javaslatai úgy gondolom a parlamenti kérdés, amit a tanácsnak, bizottságnak benyújtunk, ez azt hiszem bizottságként megtehetjük, ezt majd a képviselők itt a szakbizottságban megteszik, de természetesen együtt haladunk mindenkit. Fel, megkérek arra, hogyha gondolja, akkor egy ilyen kérdés beadás, beadásával dolgozom velem együtt a vonatkozó kutatás is fontos, a társadalom szerepe is fontos, de azért eh, mindig van egy olyan pont, amikor eh, nekünk magunkra kell vállalni a munkát. Meghallgatások, ez nagyon fontos. Az ön meghívása az első lépés volt, valószínűleg majd jogi szakértőket is, meg másokat is meghívhatunk a bírósági határozatok miatt. És mint mondtam, ígérhetjük azt, hogy partnerek leszünk minden nő jogáért, a muzulmán nőkért is, és természetesen olyan társadalmat akarunk, amelyben nincs megkülönböztetés, nem akarunk rasszista, szexista társadalmat. Köszönöm szépen. Pitikainen asszony a következő a felszólaló két eh, percet engedélyezek csak, hiszen nagyon sok dolgunk van még a napi rend szerint. Rengeteg kérdés van. Pitikányan asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az összefoglalót. Úgy gondolom létfontosságú dolgokról hallottunk. Először is közösen akarjuk, hogy a Libe szakbizottsággal egy állásfoglalást eh, tudjunk a plenárisra vinni, illetve a bizottságnak eh, kérdésbe nyújthassunk. Szeretnék arra utalni, hogy eh, a nők jogai az emberi jogok részét képezik, mint tudjuk, tehát az emberi jogi nyilatkozat és az intézményi jogok, stb. vonatkoznak rá. Amin fontosabb itt azonban az, hogy az Ample, számos tanulmány mutatja, hogy a, általában véve a társadalmak, a demokráciák veszélyben vannak, és eb, ilyen esetben mindig a kisebbségek és a nők azok, akiket elnyomnak. Úgyhogy ez a nagyobb kép, ez az, amit gondolnunk kell, és amit hallottunk, hogy a szélső jobboldali rasszizmus erősödése Európában, és erősen fel kell lépni ez ellen, hiszen ez, ez a második világháború tanúsága is, hogy mi történik akkor, amikor vádaskodni kezdünk, jelezzük azt, hogy vannak olyanok, akik kevésbé fontosak, kevésbé emberek, kevesebb joguk van, mint másoknak, úgyhogy remélem, hogy szakbizottságként reagálni fogunk tudni erre, talán a libeivel. Thank you now, Marvai, please. Köszönöm szépen, Morvai Thank you so much. Uh, it's all... Uh, Köszönöm szépen, mindig kiváló lehetőség, hogy mi nők együtt beszélhetünk a testvériség nevében, és őszinték lehetünk. Akkor ön őszintén hadd kérdezem meg, hogy egészen pontosan a muzulmán nők miért szeretnének eh, kilépni a nagyobb családból, közösségből, eh, hagyományokból, falvakból, vallásból, stb. Miért akarják ezt hátrahagyni, Európába jönni? vagy megpróbálják az európai életet élni, vagy ahogy ön is jelezte, miért akarják Európát muzulmánná tenni alapvetően, vagy a saját közösségében muzulmán életért érni. Őszintén, szerintem ez egy nagyon fontos és alapvető kérdés. És annak ellenére, hogy ön, ahogy mondta, igen, tanult, kifinomult nőként egy nyugat-európai intézményben dolgozik, Soros György nyílt társadalom kezdeményezésében talán van még kapcsolata a saját igazi testvéreihez, és talán el tudja mondani nekünk, hogy mi a motiváció. Többféle feminizmus van, és a különböző feminizmusok a kultúrát, hagyományt, nyelvet, különösen fontosnak tartják a nők számára is, hiszen ezt generációról generációra átadjuk. Miért kell ezeket a gyökereket eh, elvágni és Európába jönni? Aztán még egy kérdés. Nem több két percnél, és amúgy sincsenek képviselők. Eh, mindenki látja az összes képviselőt, hogy hányan vagyunk, úgyhogy időnk van. Tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés, de kérem válaszoljon, és válaszoljon arra is, hogy jönnek a férfiak is. Csak jönnek, jönnek. Mi történik az anyjukkal, nővéreikkel, a feleségükkel, akiket hátra, hagynak? Várom a kérdését, köszönöm. Köszönöm szépen, Trasinski asszony. Merci, Madame la Présidente. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelezte, hogy a muzulmán nők elleni támadások kevesebb reakciót váltanak ki, mint amikor egy fehér nőt bántalmaznak. A szexuális támadások, amikor esetén például a kölni eseményeknél, szilveszteri eseményeknél, ezeknél sokkal kevesebbet beszélnek a plenárison, is tehát a muzulmánok elleni támadásokra nincsen reakció. Ön fejkendőt hordal, és azt mondja, hogy a saját szabadságának a jele. Franciaországban pedig a, a nők jelentős részét kötelezik arra, hogy fájtlat vagy a fejüket eltakarják, mert másként nem is élhetnek. Így értelmezi a szabadságot, így értelmezi azt, hogy egy nő muzulmán-e vagy sem, hiszen Franciaország egy bizonyos területein nem is mehetnének nők, anélkül, hogy ne támadnák meg őket, akkor boltokba se lépnek, lehetnek be bizonyos nők, ezek a nők bizonyos területeken. Így gondolja ez a szabadság Franciaországban, a muzulmán nőknek ez a szabadsága? Van egy törvény Franciaországban, amely megtiltja nyíltan a vallási szimbólumok vite, hordását, viselését, ez elég jól működik. Most olyan politikai követeléseket állít, amelyel ezt akarják visszanyesni. Köszönöm szépen. Most pedig Mária Melávadon asszony, kérem meg, hogy válaszoljon a kérdésekre. Az első kérdésre hadd válaszoljak. Hadd mondjam el, hogy milyen sok feltételezés van a kérdések mögött és véleményem szerint ezek alaptalanok. Azokat a muzulmán, úgy beszél a muzulmán nőkről, mint hogyha külföldről jönnének eh, eh, ebbe az Európába. Soha nem mondtam azt, hogy ez a terv hogy e- és muszlimizálják Európát. A muzulmán nők nem akarják Európát muzulmánná alakítani, ezt nem akarjuk. Ezek a, azok a muzulmán nők, akikről itt beszéltem, azok többsége itt Európában született, itt nevelkedett, Európa az otthonuk, Európát ismerik, Európa az, ahol szeretnének a társadalomhoz hozzájárulni, Európa az, ahol iskolába akarnak járni, ahol gazdasági értelemben, politikai, társadalmi értelemben részt akarnak vállalni, és interaktus szeretnének a többi állampolgárral. Ezek azok a nők, együttműködni velük. Ezek azok a nők, akik gyakran több nyelvet, több európai nyelvet beszélnek. Nem azért jönnek ide, hogy a nyelvüket vagy bármilyen szokásokat oktrojálják a környezetükre, ugyanazokat a jogokat akarnak csak élvezni, mint a, az embertársaik. Ez az emberi jogok alapvető része. A vallásszabadság emberi jog. Nem azért jönnek, nem ide jöttek, hanem itt születtek. Nem a, volt soha szándékuk az, hogy szabályokat változtassanak. Olyan szabályokat akarnak, amik azonos dolgokat mondanak. Ezek azok a szabályok azonban, amelyek változások a törvényben, ezeket vissza lehet vezetni néhány évvel ezelőttre, egy évtizeddel ezelőttre, olyan országokban, mint Franciaország persze, de törvényi változások voltak, hogy kirekezték ezeket a nőket. Ezek a nők ugyanolyan akarnak maradni, hogy egyenlően vegyenek részt, nem, mint mások, nem akarnak senkinek kárt. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a nők bárkinek kárt okoznának, vagy kockázatot. Csak ugyanazokat a jogokat szeretnék, ugyanazokat az életet, amit a nem muzulmán nők, vagy nem más etnikumú nők élnek, ezek a nők európaiak, ugye? Ami pedig a második kérdést illeti, feministaként, olyan emberként, aki a nők jogaiért állt ki egész életében, mindenféle elnyomás ellen harcolok. És azokkal a nőkkel együtt, akik a kérdésben még aktívak, mindannyian ellenezzük azt, hogy a nőkre rákényszerítsék a, a fejkendőt, vagy a, a mm, takaró fátyolviseletet. Ha hordják a vallásos viseletet, hogy vallásosak-e vagy sem, azt a nők kell, hogy eldöntsék. Aki, hiszen tudnak saját döntést hozni el tudják dönteni, hogy hogy éljék az életüket. Ez az, amit értékelünk azokban az országokban, ahol élünk mert hozzászoktunk ehhez a szabadsághoz, szeretnénk egyenlők lenni mindenki mással. Hogyan lépjünk fel ugyanaz az ellen, az elnyomás ellen, amely a, a diszkrimináció elleni védelmet is a nőket eh, kialakította. Megvannak az intézményeink, a szabályok, hogy megvédjük a nőket, használjuk őket. Ne fogadjunk el olyan törvényeket, amely még inkább bünteti a nőket olyan feltételek alapján, hogy ők mind egyformák, mindannyian elnyomottak, úgyhogy büntessük meg őket mind. Nem segít ezekkel a szabályokkal, ezekkel a nőknek. Azokon nem segít, akiket kényszerítenek a vallási viseletre, és azoknak sem segít, akik maguk választották, hogy vallásosak legyenek és a társadalomban éljenek. Az elnyomás ellen vagyok. Tudom, hogy azért, mert azért van ez a feltételezése, mert úgy nézek ki, ahogy kinézek, mert fejkendő van rajtam, és úgy gondolja emiatt, hogy engem is elnyomnak. Nos, a semlegesség, a laikus hozzáállás fontos, értékes, mert ez védi mindannyiunk jogait annak érdekében, hogy abban higgyünk, amitben akarunk, és a társadalom része legyünk de a jelentés elemzésében, de ennél jobb még francia szakértők elemzése is van, Jean Bobebóé például, ami azt mutatja, hogy ez a, ennek az elvnek az érték, értelmezése időben változott. Megváltozott konkrétan azért, hogy a, csop, a társadalommal ezt a csoportot zárják ki, ez egy fontos elv. Ugyanúgy, mint más elvek. A, a, persze, a, a vallásszabadság, a, a gondolatszabadság, az esélyegyenlőség gondolatát bizonyos csoportok kihasználják, azzal visszaérnek és alássák mindazt, amiért Európa kiáll és amit el akar érni. Azért szeretnénk itt lenni, hogy arról beszéljünk, hogy lehet ezeket, van arra mód, hogy megőr, megőrizzük ezeket az értékeket, és a muzulmán nőknek megengedjük, hogy úgy éljenek, ahogy akarnak, mert ez nem ellenmondás, mindkettő lehet. Egyszerűen csak a választási lehetőséget meg kell adni az ilyen társadalomnak. Köszönöm. Thank you. Thank you, Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen Hamadum eh, asszonynak, köszönöm az előadást, köszönöm a válaszait is és eh, ahogy Björg eh, asszony is említette, sokat kell tenni ahhoz, hogy együttműködjünk. Köszönöm szépen. Now, uh... Now, the ninth point on the agenda, care services in the EU for improved gender equality consideration. Köszönjük szépen. A következő a gondozási szolgáltatások a nemek közötti nagyobb fokú egyenlőségért. Eh, Piti Kajnen asszonynak adom meg a szót. For the sake of the time, I won't go. Köszönöm, nem szeretnék, át, nem szeretnék minden egyes részletre kitérni idő hiányában, csak a főpontokat szeretném összefoglalni. Szegregáció zajlik a társadalmainkban, ezt tudjuk. Éppen ezért ez nem csak egy szociális, nem csak egy társadalmi kérdés, hanem egy női kérdés is, női kérdés, nemi kérdés is. Hogyha valakinek Európában gondozásra van szüksége, otthoni gondozásra, akkor a gondozóknak a 75%-a nő. Ennek pedig közvetlen kihatása van arra, hogy a munkájukban milyen nehézségekkel néznek szembe a nők, milyen nyugdíjakat fognak kapni, milyen fizetéseket fognak keresni, és adott esetben a társadalmainkban körülbelül 370 milliárd eurót veszítünk el minden évben, azért, mert a nőket alul fizetik ezekben a, ezekben a munkahelyzetekben, és azért, mert nem tudják összeegyeztetni a munkahelyüket a magánéletükkel. Ez az idősödő társadalmainkban ez a probléma egyre csak nőni fog. Mire is van tehát szükségünk? Szükségünk van arra először is, hogy jobbak legyenek a gondozási szolgáltatások itt Európában. Ez egyszerre jelenti a minőség javítását, illetve a hozzáférhetőség javítását is. Itt hozzáférhetőség alatt a, fizetésekre gondolok, az elérhető áru szolgáltatásokra. Teljesen mindegy, hogy otthoni gondozásról van szó, vagy esetleg gondozási központokban nyújtott szolgáltatásokról. Támogatni kell ezeket az embereket, és el kell, emlékeznünk kell arra, hogy a gondozók nak a nagy része nő, illetve a gondozottak nagy része is nő, hiszen a, a nők tovább élnek, mint a férfiak. A nappali gondozási szolgáltatásokat is rendbe kell tenni Európában. Tehát Gondozási szolgáltatásokra van szükség, a szolgáltatásokat az európai szemeszternek megfelelően követni kell, és adott esetben a második pillér az lehet, hogy a munkavállalóknak a jogait javítjuk. Hogyha valaki elmegy mondjuk betegszabadságra, akkor azt ugyanúgy kellene kifizetni, mint a gyermekgondozási segélyeket hogyha valaki otthon marad, akkor azt részben vagy egészben mindenképpen kompenzálni kellene, és bizton, biztossá kell tenni azt, hogy a nőket nem távolítják el a munkájukról azért, mert mondjuk valamilyen ok miatt távol maradnak, valamilyen gondozási ok miatt. Egy csomagban kell mindezt látni. Van itt egy olyan javaslat, amely szerint európai gondozási programot kellene létrehozni, ez először is abban állna, hogy megnézzük, hogy kik a gondozók, milyen helyzetben vannak, el kellene ismerni az ő helyzetüket, és a munkavállalói jogokat is javítani kellene, illetve a kompenzációs jogokat is javítani kellene, valamint a nyugdíjazási, nyugdíjazásban is mindezt rendbe kellene tenni. A gondozási központokat javítani kellene. Gazdasági támogatást kell nyújtani ilyen élethelyzetekben, aktív egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatásokat kell nyújtani maguknak a gondozóknak is. Tehát egy ilyen gondozóprogramot javasolunk. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság jó jelentést készített, de még mindig nagyon sok munka vár ránk. Nagyon reméljük, hogy a következő Európai Bizottság majd jobb, majd megerősíti ezt a gondozási programot, és egy újabb szintre emeli. Nagyon sok referencia van itt. Ez nem egy új téma számunkra itt a szakbizottságban. A FEM szakbizottság már számos alkalommal foglalkozott a gondozási kérdésekkel, mert korábban is nagyon szívesen veszem a hozzászólásokat, megjegyzéseket, és szívesen válaszolok az esetlegesen felmerülő kérdésekre is. Köszönöm. Köszönöm szép Pitejkájnen, most pedig átadom az árnyékelőadóknak a szót. Maria Gabriela Zsana az első árnyékelőadónk. Az az szendi részéről. Köszönöm elnök asszony, köszönöm jelentéstevőnek is. Köszönöm a véleményt. Jelenleg a hosszú távú gondozási szolgáltatások, illetve gyermekgondozási szolgáltatások iránti kereslet nagyobb, mint a kínálat. A nők több időt töltenek a gondozási idő, gondozási tevékenységekkel. Nagyon sok nő foglalkozik a gyermekgondozással, idős gondozással, illetve fogyatékkal gondozásával. Minden nap legalább egy órával többet töltenek ezekkel a szolgáltatásokkal, mint a férfiak 25%-a. A gondozási szolgáltatások elvégzése az egyik oka annak, hogy a nők alul vannak reprezentálva a munkaerőpiacon. A nemek közötti szakadék a munkaerőpiacon kihat a nemek közötti bérszakadékra is. A nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve, esetlegesen szociális kirekesztettségnek is ki vannak téve. Egyetértek a véleménnyel, és egyetértek a vélemény előadójával abban, hogy átfogóan kellene kezelni a, ezt a, mm, az egész kérdést, annak érdekében, hogy a nők és a férfiak összetudják egyeztetni a munkahelyi teendőiket, illetve a mm, a magánéletüket, úgy, hogy a következő évtizedekben megoldjuk a hosszú távú mm, gondozási szolgáltatások, illetve a gyermekgondozás kérdését. Monitoroznunk kell azt, hogy mennyire férnek hozzá az emberek a minőségi, hosszú távú gondozási szolgáltatásokhoz. Ehhez először is adatokat kellene gyűjteni, és mm, indikátorokat jelzőket kellene alkalmazni. Van egy pár pont, amelyet szeretnék felvetni a módosítóinkból. Először is szeretnénk elérni, hogy a krónikus betegségben szenvedők, akiknek hosszú távú gondozásra van szükségük, hozzáférhessenek ezekhez a hosszú távú szolgáltatásokhoz, úgy, hogy közben a hosszú távú gyermekgondozást multidimensionális módon kellene kezelni. Itt arra is gondolok, hogy a szolgáltatásoknak a, a minőségét, valamint a gyermekeknek nyújtott oktatási szolgáltatásokat is meg kellene erősíteni. A szolgáltatásoknak a minősége szorosan összefügg a gondozókkal. Figyelnünk kellene arra is, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak a gondozók valamint hogy a gondozó szolgáltatásokban résztvevők milyen szolgáltatásokat nyújtanak, illetve el kellene érnünk azt is, hogy a gondozottak, illetve a gondozók ugyanolyan minőségi szolgáltatásokat nyújthassanak és vehessenek e, igénybe mindenhol. Az európai gondozási szolgáltatások 80%-át informálisan végzik. Az ő az gondozóknak a nagy része az informális gondozók között nő. A formális mm, vég, formálisan végzett, hivatalosan végzett gondozási szolgáltatásokban szintén több a nő, mint a férfi. Nagyobb támogatást kellene nyújtani, ideértem a pszichológiai támogatást is a nőknek, elérvén azt, hogy a munkahelyüket össze tudják egyeztetni a munkánéletükkel. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, amely a tanács ajánlására vonatkozik, és melynek értelmében a hosszú távú szolgáltatások, a mozási szolgáltatásokat és a gyermekgondozási szolgáltatásokat segíteni kellene. Olyan keretrendszereket kellene kidolgozni, amelyek az ajánlásokra alapulnak. Felkérjük tehát a tagállamokat arra, hogy hozzanak intézkedéseket, és segítsék a gondozási szolgáltatásban dolgozókat, és érjék el azt, hogy ez legyen egy nemek között kiegyenlített munkavégzési forma, és hogy legyen vonzó ez a munkavégzés mindenki számára. A vidéki területeken élőket, a gyermekeket, a migráns háttérrel rendelkező családokat is segíteni kellene a tagállamokban a szakpolitikáknak a hátrányos helyzetűeket is segítenie kellene abban, hogy hozzáférjenek a jó minőségű és anyagilag megengedhető gondozási szolgáltatásokhoz. A gyermek szegénységet meg kellene így tudni szüntetni, vagy legis csökkenteni. Azt kérjük a tagállamoktól, illetve az Európai Bizottságtól, hogy a hátrányos helyzetű embereket támogassák, és növeljék, a, a, növeljék az állami költségvetést ezen a területen. Nagyon várjuk a megjegyzéseket, és nagyon várom, hogy a eladójával szorosan együttműködhessek, illetve minden más kollégával. Nagyon köszönöm. Most pedig Kostadinka Kunevának adom meg a szót. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ami engem illet, én szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak ezért a vélemény tervezetért, szeretnék Szirpának köszönetet mondani. Először is szeretnék egy eljárási pontot kiemelni. Sajnálatos módon ez a vélemény áldozatául esett annak a versenynek, amely az Európai, Bizot- az Európai Parlament szakbizottságai között zajlik. Ki is a felelős bizottság ebben a versenyben áldozatul esett ez a vélemény. Azt látjuk, hogy kaptunk a koordinátoroktól egy levelet. Mi, mi történik tehát most? Ez a vélemény egy igen fontos téma, egy igen fontos témát boncolgat, amely több millió állampolgár az életét érinti. Nagyon rossz jel, így tíz hónappal az európai parlamenti választások előtt az, hogy veszekednek a szakbizottságok azért, hogy ki is a felelős ezért a szövegért. Hogyha az európai szavazók, az európai állampolgárok tudnának erről, hogy ilyen verseny zajlik itt a parlamenten belül, akkor nem lennének boldogok. Na de akkor nézzük a tartalmat. Nekem is volt egy jelentésem a gondozásról, illetve az otthoni ápolást nyújtókról. Akkoriban mindenki számára kiemeltük, hogy ez egy olyan terület, amelyet szabályozni kell, amelyet védeni kell, de sajnálatos módon nem láttunk semmiféle jogszabályozási javaslatot ebben a témában. Most, amikor egy állásfoglalásról beszélünk, nem irányelv tervezetről vagy rendelet tervezetről, ez nagyon jól mutatja azt, hogy ezt a témát nem vették komolyan. Nincs semmiféle szakpolitika, amely a gondozási ágazatot venné gorcső alá. Márpedig az európai társadalmi, szociális jóléti rendszernek ez egy alappillére lenne. A gyermekgondozás, a korai gyermekgondozás, illetve az idős gondozás, valamint a fogyatékkal élőknek a gondozása egy olyan téma, amelyben a nők vannak felülreprezentálva, mert pedig a nők nem férnek hozzá úgy, mint a férfiak a munkerőpiachoz, illetve a szociális ellátásokhoz. Ebben a véleményben ezt kellene orvosolnunk. Meg kellene néznünk azt, hogy a célok, amelyeket 2002 óta, Barcelona óta kitűztünk, azok mennyire valósultak meg. Ezek a célok például a korai gyermekgondozás, itt a hat év alatti gyermekekre gondolok, témájában kerültek mondjuk meghatározásra, de nincs mindenhol adatunk arra vonatkozóan, hogy a korai gyermekgondozást mennyire veszik komolyan, mennyire nők végzik, vagy mennyire nem nők végzik. Ez pedig egy olyan hiányosság, amelyet orvosolnunk kellene, méghozzá egy nem kötelezőrvényű állásfoglalással. Miért is van itt ez a hiba, ez a hiányosság, amelyet még eddig nem sikerült orvosolnunk? Azért, mert az elmúlt évtizedben a nők, illetve a nők helyzete egyre csak romlott, és az elmúlt évtizedben azt láttuk, hogy nem foglalkoztunk megfelelőképpen azzal, hogy melyik tagállam milyen szociális kiadásokkal is él. Sem a bizottság, sem a parlament nem foglalkozott ezzel megfelelően, méghozzá a válság miatt. Mindenki az egyensúlyban lévő kiegyensúlyozott költségvetésre törekedett, de az, a megszorítás ez nem valami megfoghatatlan általános dolog. és a, a megszorítás nem csak a, a oldalt érinti, hanem általában mindenkit. A megszorítás ugyanis egy döntés, amelyet meghozunk. Ne felejtsük el, hogy például Görögországban is született egyetértési megállapodás, születtek intézkedések, és emiatt a megszorítások miatt kevesebb korai gyermekgondozási intézmény van, kevesebb gondozási központ, és így a nők elesnek a munkahelyektől pedig a nők voltak azok, akik ezekben a gondozási intézményekben a munkát elvégezték. Nagyon nagy visszalépés ez a nők helyzetének szempontjából. Méghozzá azért, mert a nők nem férnek megfelelőképpen hozzá a az ellátási rendszerekhez, a jóléti rendszerekhez. Ez pedig minden tagállamban jellemző. Meg kellene néznünk azt, hogy eh, hogyan lehetne ezt a helyzetet javítani, orvosolni. Meg kellene nézni, hogy a kisgyermekeket, az időseket, illetve a fogyatékkal élőket hogyan lehet jól gondozni, hogyan lehet elérni azt, hogy a nők megfelelőképpen érvényesülhessenek, hogy ha már ebben a ö, eh, munkában dolgoznak, akkor megfelelő bérezésben részesüljenek. A gyenge jóléti rendszereket javítanunk kellene, és szeretnék itt rávilágítani a jelentéstervezettel kapcsolatban egy dologra. Valahol a jelentéstervezetben szerepel az, hogy a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az legfőképpen egy személyes döntésnek, választásnak az eredménye tehát a személy választja el, hogy állami gondozásban akar-e részesülni, vagy magángondozásban. De ez egy rossz pont a jelentésben, ez nem így van. Éppen ezért olyan közösségi, állami gondozási rendszereket kellene létrehozni, amelyben mindenki jó gondozásban részesülhet, nem pedig a profit termelő gondozási szektorra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez az idős gondozásban, a gyermekgondozásban már megvalósult, és ez a piac azt látjuk, hogy ez a piac, ez a magánpiac nem ad megfelelő hozzáférést a szegényeknek, a szegény családoknak, a szegény háttérből érkezőknek. Tehát itt nincs verseny igazából a magángondozás, illetve az állami gondozás között, hiszen a szegényebb családok egyszerűen nem férnek hozzá a magán szektorban nyújtott gondozásokhoz. Támogatom a jelentéstervezet előadóját abban, hogy az európai szemeszterbe valóban bele kellene vonni azt, azokat az adatokat, amelyek az idős gondozással, illetve a fogyatékkal élők gondozásával kapcsolatosak. Támogatnunk kellene azokat az erőfeszítéseket, amelyek a szociális mutatókat, mutatók használatát támogatják. Így valóban lehetne csökkenteni a gyermekszegénységet, jó koordinációra van szükség Ebben az időszakban, és ebben az időszakban itt nekünk szakbizottságként ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, és ez a jelentéstervezet pont sikerül, pont elérheti azt, hogy bizonyos ellentéteket feloldjunk. Itt a jelentéstervezetben például a jelentéstervezet írója azt mondja, hogy célként kell kitűznünk azt, hogy fokozatosan növeljük a szülői szabadságot, illetve a gondozásban dolgozó nőknek a jogait. Garanciát kell adni arra, hogy ebből a szektorból nem bocsátanak el embereket. De ne felejtsük el, hogy az Európai Unió Bírósága hozott egy döntést, kimondta, hogy a nők, a terhes nők nincsenek védve a kollektív leépítések esetén. Ez pedig egy hatalmas visszalépés, és nekünk nőként, itt női képviselőként a Női Egészek Bizottságban ambiciózusnak kell lennünk, és ezt a hiányosságot amilyen gyorsan csak lehet orvosolnunk kellene. Nagyon köszönöm. A későbbiekben még fogok módosítókat benyújtani. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig megadnám a szót a bizottságnak. Very much. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy elkészítették a tervezetet. Egy nagyon érdekes anyag. Úgy gondolom, számos témára mutatnak rá benne, amelyel mi is igen intenzíven foglunk az Európai Bizottságon belül, amit elfogadtuk az elmúlt év áprilisában ezt a kezdeményezést a munka és a családi élet összeegyeztethetőségéről igyekszünk tovább dolgozni ebbe az irányba, és amit a közlemény akcióként felsorol, azt továbbra is felkaroljuk az elérhetőség, a megfizethetőség és a minőség az, ami alapvető fontosságú, hogy a nők tényleg e- itt jobban megtalálják a helyüket az eddigieknél. Az európai szemeszterhez fűződő kapcsolat is fontos, azt gondolom, hogy ez utóbbi idők óta még világosabbá vált, mit szeretnénk. Azt gondolom további fejlődésre van szükség ezen a területen és köszönjük szépen azt a kapcsolatot is, amelyet kialakítottak az Európai Bizottság munkájával, javaslattal, hiszen itt a tanács készítsen egy ajánlást a megfizethető, magas szintű kisgyermek nevelésre. Ez egy minőségi keretnek akarja az alapáját megadni, tehát a megfizethetőség, elérhetőség, magas minősége a szolgáltatások területén, és professzionalizálni kell ezt a tevékenységet, tehát az a gondozó személyek, a gondozó munkavállalók professzionalizálása nagyon fontos. E, ebbe az irányba szeretnénk tovább lépni, és örömmel várjuk a további fejlődést ezen a területen, az újabb fejleményeket, és nagyon konkrétan fókuszálunk a hátrányos helyzetű gyerekekre, amely nagyon fontos, konkrét elem, amelyre ügyelnünk kell, amikor a gyermekgondozásról beszélünk. Közül, nagyra becsüljük ezt is, az egész életen áttartó perspektívát, nem csak a gyerekekről van szó, hanem másról is további tényezőket is figyelembe kell venni, várjuk a további fejleményeket, mint mondtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Petikainen kolléganő kap még szót. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, a bizottságnak a hozzászólást, és várom a, az együttműködést ebben a témában a továbbiakban is. Tehát eh, várom a módosítókat, kommentárokat, stb. Remélem nagyon jó jelentés születik. Most pedig szeretném közzétenni július 12-ét 18 órát tehát délután a módosítók beterjesztésére. Amennyiben szeretnének módosítókat beterjeszteni, akkor eddig van erre lehetőség. Köszönöm szépen a következő napi rendi pont, a tízes, az elnökség, a tanács elnöksége, bemutatják a programjukat. Julian Bogner Strauss, aki nőjogért, a családjogért, a családért felel miniszterként az új kormányban. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt koordinátorok, igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt hölgyek és urak. Köszönöm szépen először is a meghívást, hogy eljöhetek a mai napon, és a FAM bizottság keretében mutathatom be az osztrák elnökség prioritásait. Úgy vélem, hogy valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy az EU továbbra is egy igényes környezettel szembesül számos feladatot, kihívást kell megoldanunk. Egyrészt abban bízunk, hogy sikerül lezárnunk a Brexit tárgyalásokat. Az elmúlt napok eseményei pontosan rámutatnak arra, hogy itt egy nagyon komoly feladattal, kihívásokkal konfrontálódunk, hogy úgy mondjam. Másrészt pedig a több éves pénzügyi keretről is tárgyalásokat folyunk, folytatunk, ez is nagy kihívás természetesen. Ami pedig a jelenlegi jogalkotási ciklus lezárulását illeti, az sincs túl messze már vagyis nagyon sok nyitott joganyag, dosszié van még, amelyeket le kéne zárni addig. A mi témánk az, hogy Európa, amely véd, ez a címszó, ami alatt dolgoznánk az elmúlt években, jó néhány válsággal szembesültünk az Európai Unióban. A polgároknak azt az érzést kell biztosítanunk, hogy ez az Európa egy biztonságos Európa, hogy az Európai Unió rendelkezik a képességgel arra, hogy megoldja a problémákat, és ezt a polgárok érdekében képes tenni azt szeretnénk közvetíteni, hogy a biztonság és a béke képviselői vagyunk, és mi ezt biztosítani is tudjuk Európában, garantálni tudjuk, hogy úgy mondjam. Konkrét eredményeket kell elérni konkrét ügyekben. Ez a mi véleményünk. Ezért még egyszer mondom a mottót, a jelszót, Európa, amely véd. Három fő prioritásunk van, amelyet meghatároztunk, a biztonság és az illegális migráció elleni harc, illetőleg a hatékony külső határvédelem, a jólét biztosítása és a versenyképesség is ide tartozik, a digitalizáció útján, és stabilitás a szomszédságban, a nyugat-balkáni országok, a dél-kelet-európai országok közelítése az Európai Unióhoz. A szubszidiaritás elvét is erősíteni akarjuk, több bizalmat akarunk, polgárok akarunk közelebb kerülni, ez együtt jár, ez a sok téma egymással, az Európai Uniónak a nagy kérdésekre kell koncentrálnia, viszont a kis kérdéseket a régióknak és a tagállamoknak önmaguknak kell kezelniük és megoldaniuk Meggyőződésem, hogy egy európai többletérték az, ami itt dönt, tehát arról van szó, hogy kevesebbet, de hatékonyabban. A hidak építése, hídverés egy további fontos téma. Haladni csak akkor lehet, hogyha a tagállamok egységesen lépnek fel. Ausztria igyekszik hidat verni, és Európa szívében lévő országként szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez az mhm. egység, ez erőteljesebb legyen. Most szeretnék a nők és az egyenlő elmenes ügyében kezdeményezésekre felhívni a figyelmet. Az Európai Unió nál kiderült, hogy az egyenlő elbánás egy fontos téma. 91%-a egy körkérdés során azt válaszolt, egy közvénykutatás azt válaszolta, hogy az egyenlő elbánás nők és férfiak között alapvető fontosságú a tisztességes demokratikus tartalom szempontjából. 87% úgy gondolta, hogy ez fontos a gazdaság számára és a társadalom számára is, és 84% úgy gondolta, hogy személyesen neki is fontos a nemek közötti egyenlőség, tehát a gender equality illeti. Az európai szerződésekben is szerepel az egyenlő elbánás támogatása, elősegítése az Európai Unió kötelessége. Így szerepel a szerződésben nők és férfiak egyenlő elbánásokat és esélyeket kell, hogy kapjanak az Európai Unióban. Nők és férfiak egyenlősége ez vonatkozik az EU-ra összességében és valamennyi tagállamára is. Ezzel egyidejűleg, és itt fontos a téma, az európai szinten hiányzik egy közös stratégia, amely a nemek közötti egyenlőség erősítését szolgálna. Ez a stratégia megvolt európai szinten, viszont már nincs meg európai szinten. Ez egy olyan téma szerintem, amelyel foglalkoznunk kell a jövőben, mi szerint a prioritást ebbe az irányba kéne erősíteni. Nők és férfiak egyenlő elbánása a prioritások sorrendjében elől kell, hogy legyen itt az Európai Unióban és ahogy a közvélemény kutatás is rámutatott, amire hivatkoztam az imént, az EU polgárok egy nagyon konkrét kívánsága éppen az, hogy politikai szinten ez megint eh, stratégia alkotó legyen, és a politika része legyen. A, a trió partnerekkel, Észtországgal és Bulgáriával együtt tűztük ki ezt a célt, Ausztriaként, elnökként, és a cél az, hogy, egy, és hát alá is, alá is írtunk egy nyilatkozatot ilyen szellemben, politikai kihívások körében nagyon nehéz jobban odafigyelni és fókuszálni az esélyegyenlőségre. Számos tagállamban elakadt a vita a nők és férfiak egyenlő elbánása kapcsán. Sokan úgy gondolják, már elértünk mindent, de persze ettől még messze vagyunk. Ilyen összefüggésekben egy nyitott, jövőorientált párbeszédet kell folytatni, és reméljük, hogy ehhez tudunk hozzájárulni a kezdeményezéseinkkel. Gender Equality Joint Initiatives kezdeményezések egy konferenciát szeretnénk a következő kérdésekkel milyen legyen a jövőben a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban, milyen gondolatok, milyen igények merülnek fel a fiatalok körében, hogyha az EU-ban az esélyegyenlőségről beszélünk, milyen intézkedésekre van szükség, hogy ezt a közös célt férfiak és nők érdekében elérjük. Gender and Quality and Youth, tehát a fiatalok összefüggésében a nemek közötti egyenlőség júniusban lesz konferencia. Örülök, hogy önök közül többen részt vesznek a konferencián, és hát reméljük, hogy részletekben nem tudjuk ezt megvitatni. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és szeretnénk új szellőket fújni ezen a területen, és um, információt szeretnénk adni, és a fiatalok, a miniszterek, magas szintű európai képviselők jelenlétében szakértőket is meghívunk civil szervezetektől, és persze az EU tagállami igazgatások is részt vesznek, tehát egy megfelelő vita keretet kívánunk biztosítani a generációkon átnyúló és intézményeken átnyúló párbeszéd érdekében ezért szeretném önöket meghívni. Tudom, hogy önök közül már többen kijelentették, hogy szívesen eljönnek a konferenciára, tehát szeretném elmondani, hogy Bécsben lesz a konferencia, és minél többen jönnek, annál nagyobb sikerre számíthatunk a konferencia kapcsán. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és mindenek előtt az önök szakbizottsága a nők és férfiak egyenlősége területén itt a konferencia kapcsán újra közösen lépjen fel, annak érdekében, hogy Európában haladni tudjunk, és az egy, egyenlő elbánást, az igazságosságot ezen a területen erősítsük. A fiatalokért is felelős vagyok miniszterként. Nagyon fontos, hogy bevonjuk a fiatalokat a konferenciánkba. Itt az osztrák ifjúsági képviselettel, az EU fórummal is, amely egy európai szervezete, az ifjúsági szervezeteknek, most őket is bevontuk, és így hallhatjuk majd a fiatalok hangját, az ifjúság hangját, mert hallgatni kell rájuk, és Vonatkozik ez erre a területre is, ez nemek közötti egyenlőségre. Workshopok lesznek iskolákban, Brüsszelben, Strasbourgban, Ausztria különböző városaiban lesznek előkészítő ülések, sőt már vannak. Hónapok óta gyűjtjük az ötleteket, a gondolatokat a fiatal emberektől, mit gondolnak nők és fiak közötti egyenlő elbánásról, ezért hallhatóvá válik és láthatóvá válik ez a generáció. A nemek közötti egyenlőség egy fontos, sokszínű kérdés itt az Európai Unióban. Elnökségként az a célunk, hogy az Európai konferencia Gender and Quality and You, tehát a nemek közötti egyenlőség és te a cím ennek a konferenciának. Nagyon fontos még a digitalizáció kérdése, fiúk és lányok, tehát fiatal emberek esetében is. A párbeszédet intézményesíteni szeretnénk, mint mondtam, a az egyelő elvonás területén, de ide következik, ide jön egy további téma, a digitalizáció. Ezt egyébként Bulgáriával és Észtországgal együtt trió formátumban határoztak meg célként. Mi a triónak a záró tagja vagyunk, és egy tanulmányt is készített az EIGE is, amely az európai egyenlőség kérdéseit vizsgálja és a fiúk és lányok és a digitalizáció ügyében készítettek egy tanulmányt. Itt az Eiger egyébként rámutat, hogy milyen új társadalmi és politikai lehetőségei vannak a részvételnek, amit biztosít a digitális média és a kommunikáció. A központi kérdés az, hogy a férfiak és, vagy a fiúk és a lányok hogyan tudnak egyenlő esélyi alapján profitálni a digitalizációból. Ide tartozik az online az online kiszorulás és az online részvétel. Ezeket vizsgáljuk, tehát a tanulmányban ezt vizsgálják, és ehhez különböző rendezvények is lesznek, és ez szolgálja az alapját a következtetéseknek, amelyeket majd összeállítunk a végén. Ide tartozik a digitalizáció és a fia, az ifjúság című anyag. Egyébként pedig a lányok jogai a pekingi a platform alapján kerülnek értékelésre nagyon fontos lesz a következtetéseknél és az egész elnökségi programban, amit itt a gender equality területén végzünk, az, tehát az, hogy egy pozitív és megerősítő irányba induljuk tovább. Hogyan tudnak a lányok, illetve a nők megerősítést nyerni abban, hogy a digitalizáció adta esélyekkel tényleg élni tudjanak, hogyan lehet a digitalizációt úgy vezérelni, hogy fiúk és lányok is élvezzék ennek az előnyeit ezzel egyidejűleg hogyan tudjuk a potenciális veszélyekre is felhívni a figyelmet, hogyan tudjuk pozitívan kezelni ezt a kérdést. Tehát szakértők mutatnak rá a tapasztalataikra, és ebbe bevonják az érintetteket is. A gender mainstream még egy nagyon fontos további téma az EU e, elnökségünk alatt. Az egyenlő elvenás és gender mainstreaming a tanács 18 hónapos programjában is prioritásként szerepelt, mint mondom a trióról van szó, a gender mainstreaming, tartalmilag legyen jelen különböző politikai területen, illetőleg, hogyha rendezvényeket tervezünk és bonyolítunk le, akkor ennek jelen kell lennie. Az osztrák elnökség alatt egy széles körű minisztériumok közötti véleménycsere alakult ki, Három különböző tárgyalási fordulóban a különböző minisztériumok, a parlament, a statisztikai hivatal és egyes tartományok is beszéltek arról, hogy a Jane mainstreaminget hogyan lehet a tervezésben konkrétan megjeleníteni az EU elnökség során részt vettek ebben szakértők is az AIG részétől és a tanácstól is, hogy rámutassanak a korábbi elnökökkel folytatott pozitív tapasztalatokra. Ami azt illeti az EU elnökség kapcsán nagyon fontos az egyenlő elbánás területén a célok meghatározása, tehát a gender mainstreaming már a célok meghatározásakor legyen jelen. Nagyon nyitottak vagyunk abban, hogy az eddigi tapasztalatokat ezen a területen és hát a következő hat hónap tapasztalatait is megosszuk az utánunk következő trióval, hogy ezek a fáradozások tényleg folytatódhassanak további dossziékról is beszélnék. Először a család és szakmai élet összeegyeztethetősége. Mindannyian tudjuk, hogy a szakmai és a magánélet összeegyeztethetősége a társadalom és foglalkoztatás politika fontos része, és igen fontos magánkérdés. És a tanács határozottan megismételte, hogy a munka és magánélet összeegyeztethetőségét meg kell könnyíteni, különösen a demográfiai változások és a munkaerőpiaci változások miatt. Ezért rendkívül örülök természetesen, hogy elmondhatom, hogy a tanács június 21-én meghatározta általános irányát, és készek vagyunk arra, hogy a tárgyalásokat a parlamenttel megkezdjük, amint megállapodtak önök is az álláspontjukról. Nagyon örülök már előre a tárgyalásoknak, és annak, hogy konstruktív lesz az együttműködés a parlamenttel. Igyekszünk kiegyensúlyozott megállapodásra jutni önökkel. A tagállamok egyetértenek abban, hogy intézkedéseket kell hozni a munka és családélet összeegyeztethetőségére, és ez alapvetően fontos. De meg kell azt is nézni, hogy erre vonatkozóan már vannak nemzeti sajátosságok, és ezeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy minden tagállamban valóban végrehajthassák és átültethessék az intézkedéseket. Az isztambuli egyezményhez való csatlakozás nekem ha ezt mondhatom, osztrákként rendkívül fontos. Ausztria volt az egyik első ország, amely végrehajtotta és átültette az isztambuli egyezményt. Igen, erősen ellenőriztek is minket. Az erőszak minden formájának tiltása, az ez elleni harc, a nők elleni és lányok elleni erőszak minden formája elleni fellépés nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a nemi alapú erőszak minden formáját, illetve a nők elleni erőszak minden formájának tiltását és az ez elleni harcot felvegyék, hiszen ennek az erőszaknak és egyáltalán az erőszaknak nincs helye az EU-ban. 28 tagállam már aláírta az egyezményt, 18-an pedig már ratifikálták is. A tanács május 2017. május 11-én a megállapodás aláírását elfogadta, az elnökség pedig folytatja majd, hogy ezt a fontos eszközt lezárhassuk, ami azt jelenti, hogy belső előírásokról egy viselkedési kódex formájában meg kell, hogy fogalmazzunk. Ez jelenti majd a megállapodás átültetését. És akkor nézzük még az irányelv tervezetet a nők a felügyelőbizottságokban. Tavaly a máltai elnökség tárgyalásain egyértelművé vált, hogy még mindig nincsenek nincsen kvalifikált többség a felügyelőbizottságokban, női többség, a dokumentumot blokkolták, ezért tavaly a tanácsban nem tudtunk tárgyalni. Az osztrák elnökség a helyzetet természetesen nagyon alaposan meg fogja vizsgálni, és a többi tagállam hozzáállását is figyelembe fogja venni. Végül, de nem utolsó sorban a diszkrimináció ellenes irányelvről szeretnék beszélni. A tanácson belüli tanácskozások itt is nagyon nehezen alakulnak, egyhangú döntésre van szükség, de még nem tudtunk a hatáskörök felosztásával kapcsolatban a, a korlátozottságra vonatkozó öm, korlátozásra vonatkozóan még nem sikerült megállapodnunk. 2008-ban már el, felülvizsgálták ezt a tanács, tanácsot tájékoztattuk a rendszeres előrehaladásról legutóbb júniusban, 2018-ban. Az osztrák elnökség idején a munkacsoportban szeretnénk folytatni a vitát. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. El, miniszter asszony a prioritások bemutatását. Most akkor megnyitom a szó, megnyitom a, a kérdések feleletek részét az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszterasszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani először is az előadásért, és köszönöm azt is, amit az isztambuli egyezményről elmondott, a gender mainstreamingről. Örülök, hogy ezzel foglalkoznak. Egyetértek önnel, nagyon sok mindent értünk el a nemek egyen, egyenlőségében, az esélyegyenlőségben, de vannak különböző politikai deklarációk is, sok írásban is van, de nagyon gyakran csak a deklaráció szintjén marad meg. A jogi szövegek végrehajtása továbbra is kihívást jelent. Az esélyegyenlőségnél pontosan ez a lényeg. A jogi előírások gyakorlati alkalmazása, ez a legfontosabb szerintem. Másodszorban a munka magánélet egyensúlya csomaggal kapcsolatban kérdezem, mi Ausztria hozzáállása. Tudom persze, hogy a, a június 21-i állásfoglalás mit tartalmaz, és ezt nagyra is értékelek, de igazából nem lelkesít, sőt, csalódott is vagyok, hiszen eh, nagyon eh, visszafogott. Amit az Európai Bizottság javasol, sokkal, az sokkal messzebb ment. Itt apasági, tíznapos apasági szabadságról beszélnek csak. Jó, rendben van, de a tanács csak ezt támogatja. A tanács azt mondta, hogy a többit majd a tagállamok végrehajtják. Úgy, mint ma. Ma is ez van. Tudjuk, hogy mi ma a helyzet, nem túl jó, nagyon sok tagállamban nincs is fizetett apasági gyermekszabadság. És ami a legfontosabb a javaslattal kapcsolatban, az az volt, hogy egyéni szabadságjogról lenne szó, ami nem átadható. Jelenleg ez így van nagyon sok tagállamban, ami azt jelenti, hogy elsősorban a nők veszik igénybe ezt a szabadságot, a férfiak nem. Tehát így a munkahelyőrpiaci helyzetük is romlik, pontosan a nyugdíjuk is végeredményben alacsony alacsonyabb lesz, és pont ezen akarunk változtatni. A kérdésem tehát az, hogy az osztrák elnökség alatt milyen esély van arra, hogy ezen változtassunk, tehát a tanács álláspontján valami változás legyen tárgyalási fenntartásuk van. Mit jelent ez? A tanács javaslata, a bizottsági javaslattól függ? A következő az ifjúság. Nagyon örülök annak, hogy van, beszámolt az ifjúsági programokról is, a digitális területen lévőkről is. A digitalizálás nagyon fontos. A lányok, asszonyok, befogadásával kapcsolatban is, különösen az új gazdasági területekre való befogadásával az ipar 4.0 nagyon fontos. De úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőségi programok sokkal inkább, sokkal inkább kellene, hogy a lányokra irányuljanak. Több lenne, többre lenne szükség, mint ami most van. Végül pedig nagyon örülök már most az osztrák konferenciának, ami az esélyegyenlőségről fog szólni. Több idő lesz nyilvánvalóan arra, hogy részleteket megtárgyaljon. Köszönöm. Köszönöm. Millen asszony. Eh, Köszönöm szépen, eh, miniszter asszony, én is az előadást. Köszönöm, hogy időt szakít erre a beszélgetésre. Már tegnap is ott voltam a belpolitikai szakbizottságban, ahol Kikül és Mózer miniszterek szintén elmondták az előadásokat, és az Európa Véd címmel beszéltek erről. Nagyon örülök annak, hogy az az Európa, amely véd, az a jogállamiság, dem, eh, demokrácia és emberi jogok értékeire épít. Szeretném ezt is itt hang, hangsúlyozni, hiszen adott körülmények között erről meg szoktunk feledkezni, és a biztonság keretében olyasmi eh, beszélünk erről, és nem tudjuk, hogy milyen irányba mozdul majd el. Minden esetre köszönöm, hogy aláhúzta azt, hogy milyen fontos a gender mainstreaming eh, az Európai Parlament e témában lévő előadója vagyok, és nagyon szívesen állok rendelkezésére, akármilyen együttműködésre gondolna is ezzel összefüggésben. Az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban szintén üdvözlöm az álláspontját. Van is egy kérdésem, mi az osztrák elnökség álláspontja a tekintetben, hogy rávegye a még nem ratifikáló országokat arra, hogy ratifikálják az egyezményt, és végre EU szintre emelkedhessen. Az utolsó dolog pedig nagyon nehéz, nagyon sajnálom, hogy fel kell tegyem. Ausztriában a családi támadá- támogatások indexálásáról határoztak, ami elsősorban természetesen más európai tagországok ból érkező nőket, illetve azokat a nőket diszkriminálja, negatívan érinti, és diszkrimináció az a gyerekekkel szemben. Nagyon vékony jég ez, hiszen a javaslat lehet, hogy EU ellenes, és egyben sérti az, a másodlagos és az elsődleges jogot is. Az Európai Parlamentnek a döntése emiatt, vagy határozata emiatt késlekedik, mert azért ez nem olyan egyszerűen megoldható kérdés. Milyen lépéseket tesz majd ön? annak érdekében, hogy mégiscsak partnerségi, összeurópai álláspont szülessen, és milyen hatása lesz véleménye szerint mindennek Ausztria megítélésére, hogyha egy olyan döntés születik, amely a szegést jelent majd. Uh, thank you. Now, uh, Ms. Monika Vanna, please. Köszönöm szépen, Monika Werner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, üdvözlöm, miniszter asszony, A Női Jogok Szakbizottságában határozottan köszönöm a bevezető szavait. Valami pozitívval keresnék. Meglepett pozitívan, hogy milyen részletesen beszélt a beterjesztett osztrák program tartalmáról. Nem rejtem el, hogy csalódást okozott nekem, hogy az elnökség beterjesztett programjában a nőpolitika és egység egyenlőség csak a 42. oldalon egy bekezdés volt. Amit ön mondott, az sokkal részletesebb volt, és ez pozitív meglepetés, vagy kellemes meglepetés számomra. Sokkal részletesebben számolt be az elnökség terveiről. Angelika szavaira térnék én is vissza. Európa, ami véd. Ugye Európa, hogyha ezt, hogyha megnézzük a, az elmúlt hetek eh, média jelentéseit a tanács munkájáról, akkor a, a csak a migrációs kérdések voltak. Szociális védelem, munkavállalói védelem, esélyegyenlőségi politika, hát pozitívan fogalmazva, csak alulreprezentált módon jelennek meg, ha egyáltalán van erről szó. Ez azért riasztó és veszélyes, sőt, ha az osztá- azt nézzük, hogy a az osztrák elnökségen van kvázi utolsó esélyünk arra, hogy az európai választások előtt még a szociális Európa, a nők számára igazságos Európa mellett kampányoljunk, illetve ezért tegyünk valamit, akkor ez valóban az utolsó pillanat, és ez egy nagy felelőssége is az osztrák elnökségnek. Az előttem szólók már említették, hogy a szociális Európa területén a, a foglalkoztatás esélyegyenlőség a számos dokumentum miatt is nagy elvárásokkal néz az osztrák elnökség elé, azt várjuk, hogy nagy dobásai legyenek az elnökségnek. Például a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban kimondottan sajnálom azt, hogy Lőge miniszter nem jön el a Költségvetési Szakbizottságba ezen a héten, azért, hogy a több éves pénzügyi keretről és a jövőbeni költségvetésről állást foglaljon. Pedig az elnökségnek ez egy nagy dossziéja, nagy dokumentuma, és a nők számára is ez rendkívül jelentős. A Szociális Európa szempontjából pedig a FEM szakbizottságban a múlt héten volt egy meghallgatás a gender budgetingről a több éves pénzügyi kereten belül. Arra a következtetésemre jutottunk, hogy riasztó módon az MFF ter, tervezetében a gender mainstreaminget meg sem említik, úgyhogy ez visszalépés a jog a jelenlegi terv, pénzügyi tervhez képe, képest kérdés. Az elnökségben milyen lépéseket tesznek annél azért, hogy a gender mainstreaming és a gender budgeting a több éves pénzügyi keretben meg jelenjen, és hogy megakadályozzák a határozat visszalépéseket. Például, hogy a gender mainstreaming ne legyen horizontális elv a strukturális alapokban. Második kérdésem az, ahogy az előttem szólók is mondták, mindaz, amit a programban előterjesztett, a nők elleni erőszakkal szemben való fellépés, ahogy az isztambuli egyezmény és, és az isztambuli egyeztés kapcsán a Daphne-t akarják-e jobban finanszíroztatni, és azért akarnak-e kiállni. Tehát, hogy egy külön költségvetési sor legyen erre. Végül pedig az utolsó kérdésem az előttem szólókhoz hasonlóan, én is rendkívül riasztónak tartom azt, hogy Ausztria épp most az elnökség idején különböző támadásokat indít az európai joggal szemben, a nőket érintő jogokkal szemben. A családi támogatások indexálása, erről már volt szó, de a minimális biztosítás elleni szabályozások, ez is az, e, e, úgy gondolom, hogy az európai előírások ellen e, szól. És mi van a most bevezetendő 12 órás munkanappal kapcsolatban, amely a nő politikai értékekkel és az általános értékekkel is szembe megy? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Drosinski asszony. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, jó napot kívánok, üdvözlöm. Köszönöm a prezentációját, nagyon sok mindenben egyetértek önnel. Például a gyermekek védelme az interneten, főleg a kislányok védelme, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nagyon örülök hogy, olasz, hogy Ausztriában van családügyi miniszter. Nálunk Macron elnök óta már nincs ilyen. Nagyon örülök, hogy önöknél van. Több dologra szeretnék kitérni. Először is maradnék a FAM szakbizottságban tárgyalt témáknál. Reggel hallhattunk egy előadást, amelyet az Open Society tartott, ez egy olyan alapítvány, amelyet Soros György finanszíroz, Arról volt szó, hogy a muszlim nőknek a viselete hogyan is jelenik meg itt Európában. Európában migrációs válság van, politikai válság van már jó ideje, és ez a masszív migráció egyre nehezebb problémákhoz vezet. Nagy városokban külön negyedek alakulnak ki. Ez pedig veszélyes, a veszélyek pedig egyre láthatóbbak, egyre több muszlim nő női ruha, ruhát láthatunk. Ezek Franciaországban be vannak tiltva a nyilvános helyeken, viszont a muszlim nők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megjelenjenek, megjelenhessenek úgy, ahogy akarnak. Szerintem ez a politikai iszlámnak a térnyerését jelenti, és a szakpolitikánknak a hanyatlását. François Hollande alatt még volt családügyi miniszter Franciaországban, és akkor azt mondták, hogy a politikai iszlámnak a megjelenítői azok a nők, akik muszlim viseletben jelennek meg nyilvános helyeken. Szeretném erről kikérni a véleményét. Köszönöm. Köszönöm, Morvai asszony. Thank you very much. Uh, nagyon köszönöm, miniszterasszony, nagyon köszönöm, hogy itt van, és megosztja velünk az osztrák elnökség prioritásait. Nekem különösen tetszett az a prioritás, melynek értek érdekében az Európai Unió külső határait erősebbé kívánják tenni, és harcolni akarnak az illegális migráció ellen. Itt a szakbizottságban ne kövessünk el hibát. Ez a prioritás, ennek a prioritásnak van nemi dimenziója. Ez a prioritás különösen fontos az európai nők számára. Miért mondom ezt? Tapasztalat alapján. Habár én magyar vagyok, azt szokták mondani, hogy Persze Euró- Magyarországon nincs migrációs tapasztalata az embereknek, pedig van. Vannak migrációs tapasztalataink Magyarországon. Még 2015-ben én jogászként, nő jogban, jogra, jogra jogászként, és az Európai Parlament képviselőjeként meghívtak egy olyan konferenciára, amelynek a témája a migrációs, a tömeges migráció volt, és ez megváltoztatta abban a vidéki városban az emberek életét, ahova ez a nagyon sok bevándorló érkezett. Félelem uralkodott, a méltóságukban megsértették az embereket, a helyi nőknek a mindennapi élete rosszabbodott. Mondanék egy pár tapasztalatot is. Az a helyzet, hogy a politika, politikusoknak a nagy része egy privilegizált életet él, egy buborékban él, nem is igazán találkoznak azokkal a nőkkel, akiknek a migráció hatásait kell, hogy elszenvedjék. Persze ezek a férfiak máshonnan, más kultúrából érkeztek, úgy nevelték fel őket, olyan kultúrában nőttek fel, amiben azt tanították nekik, hogy a nőknek más szerepük van, ahhoz képest, amit mi gondolunk itt Európában a nők szerepéről. Nagyon mérgesen látták itt Európában, hogy a nők dolgoznak, nincsenek elfedve, felszállnak a tömegközlekedési eszközre egyedül, úgyhogy nincs mellettük férfi és ezek a férfiak agresszívak lettek mindemiatt. Ezek a nők pedig ilyen tapasztalatokat kellett, hogy elszenvedjenek. A nők már nem mertek a munkából egyet egyedül hazamenni, át kellett szervezniük az egész életüket, nem ülhettek fel a kerékpárjukra, mert megtámadták őket, megtámadták őket azok a férfiak, akik nem örültek annak, hogy ezek a nők egyedül kerékpároznak hazafelé a munkából. Ebben a, ezen a vidéki községben Előfordul, hogy a nők este egyedül vannak a gyerekeikkel, de már most nagyon rettegtek ezek a nők, ugyanis verbálisan megtámadták őket, stb. Ez egy nagyon kényes téma. Várhatjuk-e az osztrák elnökségtől azt, hogy tegyen valamit ezzel a témával. Először is például kutatást kellene végezni, meg kellene nézni, hogy az európai nők hogyan is szenvedik el a tömeges migráció hatásait. Kutatóként, ugye a női joggal foglalkozom, és azt javaslom, azt ajánlom az osztrák soros elnökségnek, hogy tegyen valamit, végezzen ilyen kutatásokat. Nagyon tetszik a motto, Európa, amely véd, nagyon tetszik, és remélem, hogy tényleg ilyen Európát fognak létrehozni. Remélem, hogy Európa védeni fogja az európai nőket és az európai gyerekeket. Nagyon sok sikert kívánok ehhez, köszönöm. Nagyon köszönöm, most pedig szeretném Szeretnék én is felszólalni. Először is szeretnék a miniszterasszonynak köszönetet mondani. Köszönöm, hogy bemutatta az osztrák elnökség prioritásait, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó prioritásokat. Nagyon sok sikert kívánok, és szeretnék egy pár kérdést is feltenni. Először is a munkahely és a magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ez egy olyan, ez az Európa, szociális Európához kötődő jogszabályozási javaslat, a szociális jogok európai pilléréhez kapcsolódik ez. A FEM szakbizottság egy igen ambiciózus jelentést fogadott el a témában, és én nagyon remélem, hogy ezt a jelentést majd az EMPL szakbizottság is támogatni fogja. Miniszterasszony, az Európai Parlamentnek az álláspontja egyértelmű, elveken alapuló álláspont. Azt gondoljuk, hogy minden egyes szabadságot, amelyet a nők kivesznek, azt ki kell fizetni. Legyen szó itt gyermekgondozási szabadságról, szülői szabadságról. Fontos, hogy ezt ne lehessen átadható. Na de mit gondolnak a tagállamok, és mit gondol a tanács ezekről a szabadságokról? Hogyan fogják önök a tagállamokat befolyásolni? Hogyan fogják elérni azt, hogy közös megoldást találjunk? Hogyan fogja, fognak hatással lenni a tagállamokra? hogyan fognak nyomást gyakorolni adott esetben a tagállamokra, annak érdekében, hogy a nők a munka és a magánélet közötti egyensúlyt megtalálják. második dolog erőszak, volt már ezzel kapcsolatban hozzászólás is. Körülbelül tíz tagállam nem ratifikálta az isztambuli egyezményt mindez idáig. Hogyan fogják meggyőzni a, ezeket a tagállamokat arról, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt? Lesz-e előrelépés az isztambuli egyezmény ratifikálását tekintve. Ami pedig a nők támogatásáról szól irányelvet illeti, nagyon remélem, hogy az osztrák soros elnökség fel fog lépni, intézkedéseket fog tenni, és támogatni fogja ezt a nők munkavállalását támogató irányelvet. A luxemburgi elnökség után úgy tűnt, hogy senki nem foglalkozott igazából ezzel a témával. Önök terveznek előrelépést eszközölni? A nők munkavállalását támogató irányelv tekintetében, ugyanis ez valóban támogatná a nők esélyegyenlőségét. Most pedig, miniszterasszony, átadom a szót, tudná esetleg válaszolni. Köszönöm. Sehr gerne. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen a számos kérdést. Először is részben összefogom, csoportosítom a kérdéseket, mert többen is ugyanarra kérdeztek rá. Ami az egyenlő elbánást illeti, bevezetőmben már elmondtam, hogy számunkra fontos az, hogy a nemek közötti egyenlőséget újra prioritássá tegyük az EU-ban. 2015 végéig létezett egy stratégia, amely a nők és férfiak egyenlő elbánására vonatkozott. 16 és 19 között volt egy munkadokumentum a bizottság részéről, amely eh, a célkitűzést nem helyezte ilyen magasra, ezért mi azt szeretnénk, hogy újra egy stratégiai szinten szerepeljen, EU-s szinten a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás, és szerintem ezért kellene küzdenünk együtt. A work-life balance, a magánélet és a munka összeegyeztethetősége, ezt is többen felvetették. El kell, hogy mondjam, nagyon örülünk a konstruktív együttműködésnek az Európai Parlamenttel. A tagállamok abban egyetértenek, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy a család és a munka összeegyeztethetősége jobb legyen. Azonban számos tagállamban nagyon jó rendszerek épültek ki, vagy hogy úgy mondjam, jól finanszírozott rendszerek épültek ki, amelyek az említett témában támogatást nyújtanak, család és munka összeegyeztethetősége. És nem szabad szem elől téveszteni, hogy rendszerek működnek már tagállamokban, és amikor meghatározunk intézkedéseket az említett irányelv vonatkozásában, a work-life balance irányelv vonatkozásában, akkor azért mindig ügyelni kell arra, hogy az általunk hozott intézkedéseket tényleg az összes tagállam végre is hajtsa. Viszont, vagy át is ültesse, de mindenképpen ez egy prioritást élvező terület a munka és a család összeegyeztethetősége, hogy legyen egy stratégiai dokumentum erre, hogy haladni tudjunk a jövőben, tagállami szinten is. Szintén többen felvetették az isztambuli egyezményt is, mint már elmondtam, mind a 28 tagállam aláírta, 18-an időközben már ratifikálták is, és hát mi legközelebb a belső előírásokat egy magatartási kódex formájában fogjuk tovább vinni, és Ausztria az első országok egyike volt, amely aláírt és ratifikált is az isztambuli egyezménnyel, és ez azt jelenti, hogy készítettünk egy jelentést, amely azt tartalmazza, hogy itt Ausztria nagyon jól működik, persze mindig van mit tenni, és éppen azt látom, hogy EU-s szinten van számos feladatunk, hogy az összes EU-s tagállam az isztambuli egyezmény kapcsán teljes mértékben álljon be e mögé, mert a nőket az erőszakkal szemben, a családon belüli erőszakkal mindenek előtt védeni kell, ez egy központi téma ezért aztán az EU csatlakozása is egy fontos üzenet lenne, védeni kell a nőket, ez megfelel az alapértékeinknek, és hát mindenféle alapfeltételnek, ha már a nemek közötti igazságosságról beszélünk, egy ilyen strukturalizált erőszakról van szó, itt nem egyénileg kell tárgyalni minden egyes témát, és a nemek közötti egyenlőség fontos. Egyébként pedig az EU nemzetközi státuszát is ez erősítené. 2017. május 11-én a tanács elfogadta az idevágó határozatait, mi szerint, hogy aláírják ezt az egyezményt, és mi azon fogunk dolgozni elnökként, hogy ezen fontos jogszabályt tényleg alá is írjuk. EU-s, EU-ként. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, itt Ausztria hosszú hagyományra tekint vissza a gender budgeting témájában. A gender budgeting egy állami cél meghatározás Ausztriában már 2009 óta. Ezzel azt akarom mondani, hogy Ausztria igencsak fáradozik azon, hogy az összes területen és az összes szinten a meglévő pénzt a nemek közötti igazságosság értelmében osszuk el újra, és eh, megfelelő költségvetési gazdálkodást is elvárunk eh, a hatékonyság mellett. Ez egy fontos felvetés, hogy ez eh, szolgálja nemek közötti igazságosságot is, és a tanulmányok arra mutatnak rá, hogy ez egész jól működik, és át is ültetik a gyakorlatban, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Itt Ausztria intenzív tárgyalásokat folytat, Blümel kolléga, az általános ügyek tanácsában viszi ezt a témát. Itt nagyon fontos lesz, hogy hatékonysági eredményességre törekedjünk, és európai többletértéket érjünk el a kifizetett pénzekkel, hát, hogy az egész EU profitáljon ebből, és hát itt a nemek közötti egyenlőség a gender budgeting formájában is megjelenjen. Ami pedig az igazgató tanácsi felügyelőbizottsági arányát illeti a nőknek, az osztrák elnökség alaposan figyelemmel kíséri ezt a helyzetet, és a többi tagállam hozzáállását is figyelembe fogja venni. Itt csak nemzeti perspektívából mondhatom, hogy 2018. január 1-ével Ausztria átültetett egy törvényt a nők jelenlétét tekintve Na vezető pozíciókban, felügyelő bizottságokban. Egy további téma volt a ruha megválasztása nők Itt egy személyes véleményem, itt tudom csak elmondani, de nagyon fontos, hogy az államot és az egyházat itt szétválasszuk. Ez az én véleményem, és a ruha megválasztását végül is a nőkre kell bízni olyan értelemben, hogy válasszák meg maguknak, a, mit hordani akarnak, ricselni akarnak ruhaként. Egy fontos téma volt, hogy a Ausztria, amely véd, erre is sokan rákérdeztek, egy olyan Ausztria, amely véd, hogy ezt minden szinten meg akarjuk jeleníteni. Nem csak az illegális migrációra gondolunk ezzel, de ami az illegális migrációt illeti, és a migráns nők szerepe, ezt önök is felvetették valóban. Itt tényleg az illegális migrációt természetesen meg akarjuk akadályozni Európában. Mindenki ezt akarja, azt hiszem, de segíteni kell azoknak, akik rászorulnak a segítségre és a végén ne az emberkereskedők döntsenek abban, hogy ki jön be Európába, hanem a tagállamoknak kell dönteniük abban, hogy ki jön be Európába. És azt hiszem, ami nekünk fontos, hogy a, a sok halottat, amit látunk a földközi tengeren napjainkban, hogy ez lezáruljon, ez a sok haláleset, és itt egy tisztességes, igazságos döntéshozatal alakuljon ki abban, hogy ki jöhet be Európába, és ki nem. Úgy vélem, hogy eh, az összes kérdésükre. az indexálás, igen, a családi támogatás indexálása. Úgy gondolom, ez egy nemzeti téma, és eh, persze vannak egyes tagállamok, amelyekkel ezt a témát igen intenzíven tárgyaljuk meg. Vannak egyes tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy az indexálásra igenis szükség van, egyszerűen azért, mert a támogatása egy adott értéket tükröz. Egy, ez egy juttatás, ugye, ugye arra szolgál, hogy az életfenntartási költségekhez tárgyaljunk hozzá, és nyilván mindenki azt látja, hogy különbözőek ezek az egyes tagállamok között, hogy mennyi kell az egzisztenciához. És azt kértem, tényleg vizsgálják meg, hogy az egyes tagállamokban a különböző gyakorlatok hogyan alakulnak az indexálást tekintve, illetőleg a másodlagos államra történő átruházás hogyan történik, ahol bér korlátokat állapítottak meg, de azért erre vannak már példák. De mint mondtam, ez egy nemzeti tárgyalás, erre azért felhívnám a figyelmet. EU szinten itt csak arról van szó, hogy máshol ezt nyilván megvitatjuk, de nem ebben a szakbizottságban miniszter, e, Köszönjük szépen, miniszterasszony, és köszönjük. Az, szeretném elmondani, hogy a családi támogatások indexálásával kapcsolatban, ha megengedi, ugye hallja, amit mondok. Tehát az indexálással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Jazvobjevska asszonynal együtt a bizottságnak egy szóbeli kérdést tettünk. A bizottság azt mondta, hogy ez az eljárás, ez megengedhetetlen, mert ez a családi támogatás akkor jár, hogyha a munkavállaló vagy a munkavállaló nő járulékot fizet, és ebből számolják ki a családi támogatást. Az Európai Bizottságnak is megvan már az állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Szeretném jelezni, hogy nálunk a családi támogatások befizetését nem a munkavállaló fizeti, ez nem biztosítási eszköz. Ez mindig a munkáltató fizeti Ausztriában. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen független attól, hogy van egy gyermeke vagy nincs gyermeke a dolgozónak, a munkáltató fizeti a családi terheket kiegyenlítő alapba. Az érv rendkívül hosszú, tudják önök is, hogy a briteknél is felkínálták az indexálást, minden tagállam elfogadta, és úgy gondolják, hogy az, ami egy tagállamra vonatkozik, az minden tagállamra ugyanúgy vonatkozzon, hiszen mindannyian egyformák vagyunk az Európai Unióban. Itt tisztességről, tehát fair eljárásról, igazságról van szó a, mindig azt mondtuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol egy bizonyos bérküszöbtől, amely rendkívül alacsony, gyakran csak 300 euró, semmiféle taládi, családi támogatást nem fizetnek, és éppen ezért a szekundér ország a teljes családi támogatás kifizetéséért felel. Azt fizette, azt, azt kértem csak, hogy alaposabban vizsgálják meg, azért, hogy tisztességes legyen az eljárása a tagállamoknál, hogy nem mindig a másodlagos ország kelljen, hogy a teljes felelősséget vállalja és viselje, és bizonyos tagállamok pedig teljes mértékben kilépjenek a nemzeti rendelkezések alapján a felelősség alól. Ezért is kértük egy professzor szakvéleményét, ez kimondja azt, hogy valóban ez megfelel az EU előírásoknak, és így Ausztriában ez végre is hajtják. Uh, köszönjük szépen, miniszterasszony, hogy eljött, hogy előadást uh, tartott, válaszolt a kérdésekre, és mindenkinek jó sok sikert kívánok. Önnek is az elnökség során szeretném, ha valóban jó eredményeket érnének el, különösen az esélyegyenlőség kérdésében. Köszönjük még egyszer, köszönjük. Köszönöm a meghívást. Colleagues, are you ready to vote? Kedves kollégák, készen állnak a szavazásra? So point 11. A 11-es napi rendi ponttal kezdjük. Jelentés tervezett az uniós munkahelyeken, nyilvános helyeken és politikai életben előforduló megfélemlítő magatartás és szexuális zaklatás megelőzését és az ezek elleni küzdelmet szolgáló intézkedések. Akkor kezdjük a szavazás. 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szeretnék ellenőrizni? Rendben, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát a 49-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenegyes mondja az elnök. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát 51-es. Megnyitom a szavazást. Tehát 51-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58 szóbeli módosítóval, néppárti módosító, a vélemény erődője támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mell és 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elutasítva tehát. Amendment 71. 71-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 71-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Van ilyen. 72 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 72-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 81-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And now the vote is... Lezárom a szavazást elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 94 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 96-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 99-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 94 mellette, Kilencvennyolc, mondja az elnök tehát 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 100-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette,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 109 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 109-esről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 115-ös módosító néppárti szóbelivel mellette ellene tartózkodás. 116 mellett, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellene, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 117-es modosító néppárti szóbeli modosítóval mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszumot ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Compromise 16. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 126-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 129-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 131 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette, Szeretnék ellenőrizni a 132-es módosítót, Rendben, akkor a 132-es módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. It's rejected. Elutasítva. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, de a kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tízes ellenőrizzük, rendben, akkor ellenőrizzük a kilences módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenkettes szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tizenhármas szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tizennégyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tize, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás Kérem ellenőrizzük, a 32-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. A 39-esről szavazunk, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most szavazzunk az egész módosított jelentéstervezetről. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. And now the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-an szavaztunk. Gratulálok Pina Piszernónak, az előadónak és az összes árnyék előadónak. Okay. Now. now. Aha. Yeah. Uh, point 12 on the agenda. To... 12. napi rendi pont, költségvetési eljárás. Malin Björk az előadója a témának. Megkezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogad. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a kettest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 11-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadott 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellette ellene tartózkodás részenként szavazunk. Na, nem vettem észre, mondja az elnök. A 22-esről van szó, két részben kell szavazni. 22-esről szavazunk, tehát első rész mellette, ellene, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Huszonhármas módosító három részben szavazunk. Most az első részről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23. rész mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-es mellette 6 részben, 6 részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik Harmadik rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk. 29-es módosítóra három részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31, 32-es négy részben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 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadó, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, vagy két, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nincsen záró szavazás ezzel kapcsolatban. Málin Björknek pedig köszönöm, aki az előadója volt ennek a dolognak, és köszönöm az árnyék előadóknak is. A következő A 13. napi rendi pont következik a gender budgeting az EU költségvetésében. Hogyan haladunk tovább? Az előadója a témának, ennek a szóbeli kérdésnek, ugye ez egy szóbeli kérdés lenne, Angelika Mlinár, aki ezt előkészítette. Most pedig nekünk szavaznunk kell a néppárt módosítójáról. Első részről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva a második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva a végszavazás a módosított formájában a szóbeli kérdésnek megnyitom. Elektronikusan lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálni szeretnék Angelika Mlinárnak. Köszönöm szépen! No. Ja, votes are over, and now we... Ezzel le- lezáródott a szavazás. Tovább haladunk. A 14. napi rendi ponttal. Okay, something with the voting list from the group computer to give me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 Kedves kollégák, akkor a következő napi rendre kell, hogy áttérjünk. A, az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről. Megadom a szót a vélemény előadójának, Maria Arénának.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 Várjunk, kedves kollégák, egy pár percet, hogy Maria Arena visszaérjen. Itt volt ugye a szavazás alatt. Már itt is van, nagyszerű. Ha. Okay holiday. Colleagues, point 14 on... Kedves kollégák, a 14-es napi rendi portnál tartunk. Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek véleménytervezetről folytatunk vitát. Szeretném akkor a vélemény előadójának, Maria Arénának megadni a szót. Kedves Marina! Nagyon köszönöm. Egy kicsit szórakozott vagyok, nem tudom, hogy mi történik, lehet, hogy ez már a vakáció előfele. Plusz még meccs is lesz ma este. Egyáltalán nem követem a labdarúgó világbajnokságnak az eredményeit. Igazi feminista vagyok, szerintem nagyon himsoviniszta dolog a foci, úgyhogy nem is nézem a meccseket. Elnézést, hogy egy kicsit ö, késtem. Ebben a jelentésben nagyon fontos, hogy a női vetületet kiemeljük, ugyanis általánosságban azt szokták nekünk mondani, hogy ez nem csak a nőkre vonatkozik, nem csak a nőkre vonatkoznak ezek a munkafeltételek, úgyhogy még keményebben kell dolgoznunk a, köve- a különböző szakbizottságokkal együtt azon, hogy a női, a nemi vetületet belevegyük ebbe a véleménybe. Remélem, hogy itt a Nőjogi Szakbizottságban egyet tudunk érteni abban, hogy a nőjogi vetületeket ki kell emelni. Tudom, hogy más szakbizottságokban a nemi vetületeket nem fogják figyelembe venni. Nincs most itt nálam a határidőknek a pontos listája, de szerintem ön vagy a titkárság rendelkezik ezzel a listával. Elnézést, hogy ilyen szórakozott vagyok itt a vakáció előtt, de nem tudom, hogy meddig lehet a módosítókat benyújtani, úgyhogy kérném a titkárságtól, hogy legyen szíves tájékoztatást nyújtani nekünk erről. Köszönöm. Thank you. Thank Köszönöm szépen Maria Arénának. A következő az árnyék előadók hozzászólása lesz. Sadravasszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a irányelv javaslat nagyon fontos mind a nők, mind a férfiak számára, ahogy a kedves kolléganő is mondta. Azt hiszem, az esélyegyenlőségre különösen erős hatással van, ha ezt a dolgot el akarjuk rendelni, de mégis úgy gondolom, hogy nem szükséges az elrendelése. Fel kell ismerni, hogy a nők sérülékenyebbek, de nem kell szükségszerűen konkrét törvényi rendelkezéseket hozni, ez az én véleményem. Értem, hogy Arena kollega nőnk a munkavállalók védelmét akarja erősíteni, de aggaszt, mert ez néha kontraproduktív lehet bizonyos esetekben, különösen a nők számára az, hogyha ennyire extenzív a felfogásunk. Például a hatály alól való kivételek, amelyeket a tagállamok megtehetnek. A bizottság már azt javasolja, hogy korlátozzák a meglévő men- kivételeket is, és még a fennmaradókat is az előadó el akarja törölni. Én szerintem ez a nők foglalkoztatására negatív hatással lehet. Ha minden kivételt eltörlünk, akkor azzal a munkáltatók adminisztratív terhei növekednek, hiszen a munkáltatónak írásos nyilatkozatot kell kiadniuk minden munkavállalójukra vonatkozóan, azokra is, akiknek korlátozott a munkaidejük. A nőknek a leginkább a megosztott munkaidő kedvező, mert így a gyermekeikkel törődhetnek, vagy a részfoglalkoztatás fog, jó nekik. Az egyik kulcsfontosságú cél az az, hogy a, amit el akarunk érni a munkamagánélet egyensúlyának irányelvével, hogy a nők vissza tudjanak térni, mégpedig hamarabb a munkaerőpiacra. Attól tartok, hogyha a munkáltatóknak írásos nyilatkozatot kell kiadni, még azokra is, akik csak havonta néhány órát dolgoznak, akkor sokkal inkább olyanokat fognak felvenni, akik hosszabb munkaidőt vállalnak. Nyilvánvalóan ez befolyásolja majd a, annak a munkának a rendelkezés áll, befolyásolja azt is, hogy mennyi munkahely lesz, ami összeegyeztethető a gyermekneveléssel. A 7 órás munkaszerződés alapján például a bizottság azt javasolja, hogy ne foglalkozzunk ezzel, Egyértelmű, mert ez egyértelműen a, az irányelv hatáján kívül van. Úgyhogy ezt határozottan nem támogatom, sőt, nem értek egyet azzal sem, hogy az előadó el a, ki akarja venni a KKV kedvezőbb bánásmódját, akkor, amikor a kiszámíthatóbb munkahelyek kérve, kéremezéséről van szó. A KKV-k adminisztratív terheinek csökkentése a munkavállalók védelmének részét jelenti. Ha a KKV-knak nem megy jól, akkor a munkavállalóik elveszíthetik a munkahelyüket. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új szabálynak mennyire kitettek az, e- a KKV-k, és hogy mennyire fontos ez a szegmens a gazdaság számára. A javaslattal javítani akarjuk a munkavállalók helyzetét, ezért azt kell biztosítsuk, hogy észszerű rugalmasságot adjunk. Ne lépjünk nem szabad bármi áron fellépnünk a nem szabványos foglalkozatási viszonyokkal szemben, hanem lehetővé kell tenni a minimális kiszámíthatóság biztosítását. A bizottság azt javasolja, hogy ezt a minimális kiszámíthatóságot ö, megfelelő mértékben kell érvényesítetni. Én úgy gondolom, hogy ennél több rugalmasságra van szükség. Például a, a kölcsönmunkavállalók definíciója. Ezt a, az Európai Bíróság joggyakorlatára alapoznák, minden egyes tagállamban eltér azonban a definíció. Úgy gondolom ezeket a jogbiztonság értelmi érdekében figyelem előtt kell tartani. Szeretnék azért köszönetet mondani az előadónak a munkáért, és remélem, hogy nagyon jól fogunk tudni együttműködni, és jó lesz a vélemény. Köszönöm. Köszönöm én is. A bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, uh, President. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm én is az előadónak és az árnyék előadónak. Nagyon fontos munkát végeztek, és köszönöm a javaslatokat is. Szeretnék eh, néhány elemet tisztázni, ami benne van a, a véleményben, bár itt nem beszélünk róla, a jogalap. Természetesen az egyik hatás, amit el szeretnénk érni a javassal, a javaslattal, az a férfiak-nők esélyegyenlősége. egyenlősége de a jogalap úgy tűnik, hogy jobb, hogyha me, jogalapként jobb, ha azt tartjuk meg, amit a, a bizottság javasol, a férfi és nő dolgozók munkakörülményei, hiszen ez az, amit a tanács is megtartott. Úgyhogy valóban a javaslatok előkészítése során biztosítottuk, a, tehát érvényesítettük a gender mainstreaminget, és nagyon figyeltünk arra, hogy egy olyan javaslat <clears throat> szülesen, amiben a gender mainstreaming érvényesül, az nem azt jelenti, hogy bármi formában eltérnénk ettől a folyamat során. Ugyanakkor persze a javaslat célja az, hogy esélyegyenlőséget is biztosítsunk. A hatástanulmányból néhány dolgot kiemelnék, azért, hogy igazoljam, hogy miért így terjesztettük be a javaslatot. Tudjuk, hogy a nem szabványos munkavállalók körében a nők túlreprezentáltak, és ugyanígy a, a, a nem önkéntes részfoglalkoztatásban, alkalmi munkában, a szerződéses munkában, az 1-től 8 óráig terjedő heti munkaidő típusú rövidtávú foglalkoztatásban. Ez eddig mondjuk így, a korábbi irányelv hatáján kívül volt. A házi munka az, eh, ahol a nők, eh, vagy a háztartásban végzett munka, amely a nők eh, képviselete mm, túl magas. A legkiszolgáltatottabb munkakörükben a nők felülreprezentáltak. Ezért azt szeretnénk, hogy segítsük a leg szabálytalanabb munkakörökben dolgozókat, akik gyakran nők, és határozottan hiszünk abban, hogy ez nagyon fontos az esélyegyenlőségben is. Például, ahogy már említettem, ezért megszüntettük az 1-től 8 óra per hetes munkaidő mentességét, derogációját, és 1 8 óra per hónapra raktuk át. A tanács, mint önök is tudják, ezt a derogációt a nagyobb óraszámra akarta megemelni, mert úgy gondolták, hogy ez lenne a, a munkavállalók szempontja, a munkáltatók szempontjából a megvalósíthatóságot ezt szolgálná, és ezzel még védené a szabálytalan foglalkoztatásban lévőnket. Mi azt szeretnénk, hogyha alkalmazható lenne a KKV-k számára is az a fajta védelem, ami véleményünk szerint fontos a munkavállalók szempontjából. Ezért több lehetséges intézkedést, javaslatot terjesztettünk be, ami segíteni a KKV-kat a túlzott teherrel szemben. Például a különböző formanyomtatványokat vezettünk be. A tagállamoknak ez kötelező, hogy kidolgozza, és a munkáltatók ezt nagyon jónak tartották, hiszen úgy vélik, hogy ez a KKV-k terheit jelentősen csökkenti, a tanács azonban nem tartotta meg, pedig úgy gondoljuk, hogy ennek benne kellene lennie a végső javaslatban. Még egy dolgot, a, a munkavállaló definíciója. Mint tudjuk, ez az első lépés, amivel az egyenlő bánásmódot biztosíthatjuk. Az első elem abban, hogy bocsánat, és a szabálytalan foglalkoztatás első eleme az, hogy valakit nem munkavállalónak ismernek el. Ha 30 évig valakit így foglalkoztatnak, akkor az nyilvánvalóan nem helyes a tagállamoknak. Nincs lehetősége arra, hogy önkényes módon ki, nem lehet lehetősége arra, hogy önkényes módon a, az európai jog hatája alól kizárjanak ezért az irányelvben azokra a nemzeti definíciókra utaltunk, amely követi természetesen a hatékonyság biztosítását azzal, hogy egyfajta egységességet is látunk abban, hogy hogyan határozzák meg a foglalkoztatott személyeket. Nyitott vagyunk a vitára, és örülünk annak, hogyha tisztázni tudjuk azokat a konkrét, konkrétumokat, amelyeket mi biz, fontosnak tartunk a javaslat célja szempontjából. Ez pedig nem más, mint hogy az EU-ban minden munkavállalót segítsünk. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Maria Arena, a tervezett előadója lezárja az eszmecserét. Köszönöm, ahogyan mondtam, a legnagyobb munkánk abban áll, hogy meggyőzzük ezt a bizottságot arról, hogy a nőknek a női vetületet ki kell emelni ebben a témában. Meglepett a kollégának a javaslata, aki azt mondja, hogy itt eh, nincs külön női vetület. Az Európai Bizottság viszont pont ezt mutatja, hogy a bizonytalan foglalkoztatási formák Európában főleg a nőket érintik. Ezért külön figyelnünk kell arra, hogy milyen tájékoztatási intézkedéseket végzünk. Milyen információt adunk a nőknek, ebben áll minden. Mondok is egy példát erre. Jelenleg hatalmas a különbség a fizetésben, tehát ugyanazért a, ugyanazért a munkáért a nők kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak lehet-e ezzel a javaslattal például bevezetni egy olyan kötelezettséget, mely szerint a bér táblát nyilvánosságra kell hozni, hogy mindenki tudja, hogy ki mennyit, ki mennyi pénzt keres. A bér különbségek abban állnak ugyanis, hogy nem tudják, hogy ugyanazért a munkáért a férfitársaik mennyi fizetést is kapnak. Szerintem ez egy jó megoldás lenne. Képzeljék el, hogy itt nem tudjuk, hogy a férfi kollégáink mennyit keresnek. Ebben a helyzetben garantálom, hogy ha nem tudnánk, hogy a férfiak mennyit keresnek, akkor mi is kevesebb pénzt kapnánk. Hogyha nem lenne egyértelműen meghatározva, nem lenne egyértelműen parlamenti képviselői, vagy esetleg parlamenti tisztségviselői, vagy tolmácsi bértábla, hogyha nem lenne ilyen átlátható a rendszer, akkor nyilvánvaló, hogy lennének különbségek itt a parlamenten belül is a nők, illetve a férfiak fizetései között. A tájékoztatás, az információ rendkívül fontos. Ezt a példát csak úgy mondtam, hogy lássák, hogy itt például lenne külön női vetülete ennek a kérdésnek. Hallom azt az érvet, mert szerint figyelni kell a KKV-kra meg vagyok győződve arról, hogy természetesen figyelembe kell venni a mikrovállalatokat, ugyanis amikor azt mondjuk, hogy KKV, akkor igazából ugye 250, 250 fős vállalatokra gondolunk, ezek a gazdaságnak az európai gazdaságnak 90%-át képviselik. Hogyha azt mondjuk, hogy nem kellenek olyan intézkedések, amelyek a kelkevékre valamilyen plusz administratív terhet nyújtanak, akkor ezzel a vállalatok több mint 90%-át a gazdasági ágazat, az európai gazdasági ágazat több mint 90%-ára nem vonatkozna erre a javaslat olyan, mintha a gazdaságnak 90%-ára nem vonatkozna ez a javaslat, amelyet egyébként én támogatok. Szerintem az Európai Bizottságnak a javaslata egy rendkívül jó javaslat hogyha a mikrovállalatokkal is tudnánk dolgozni, hogyha tudnánk információs írott információs tájékoztatást adni, az jó lenne. Minden esetre alternatívát kell találni, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk tájékoztatni a munkavállalókat, azokat a munkavállalókat, akik mikrovállalatokban dolgoznak. Meg kell nézni, hogy milyen ágazati megoldásokat tudunk nyújtani. A munkaadók, a munkavállalók, a szakszervezet hogyan tudnak jobban együttműködni. Tehát figyelnünk kell valóban arra, hogy a nagyon kicsi vállalatokra ne rójunk plusz administratív terhet, de nem szabad, hogy emiatt ne vonat vonatkozon rájuk az a javaslat, amely, amely nem vonatkozna az európai gazdaság 90%-ára. Szerintem még ezzel a javaslattal fogunk tudni a későbbiekben konkrétan foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm, Maria. 12-ig lehet, július 12-ig lehet benyújtani, 18 óráig a módosítókat. Most pedig jön a 15 ötös napi rendi pont az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés összes szakasz. A véleménytervezet megvitatása. Melin Björk a vélemény előadója. Át is adom neki a szót. Nagyon röviden fogok fogalmazni, mert az előbb szavaztunk a számokról, a megjegyzésekről szeretnék ezért köszönetet mondani. Szerintem nagyon jól hozzájárultunk így a Költségvetési Szakbizottság munkájához. Már a mandátum alatt szavaztunk. mandátumról már szavaztunk. Most pedig az állásfoglaláson fogunk dolgozni, amely magát a költségvetést fogja még idén kísérni. Ahogyan látható, a mandátumnak megfelelően dolgoztam, mindez számokban is látszik. A számokkal így még egyértelmű, még erősebb üzenetet küldtünk. Szerintünk meg kell nézni, hogy hova megy konkrétan a pénz a nőkbe, a, gyerek, a lányokba, a nemek közötti egyenlőségbe kell befektetni. Rövid maga a vélemény, nagyon várom a hozzászólásokat, a közös munkát. Szerintem fontos kiemelni, hogy hatalmas kihívások elé nézünk a női költségvetésben. A nők be, a lányokba való befektetés egyre kisebb teret kap. Ezeket a dolgokat próbálom előre nyomni egyre jobban. Az önök segítségével ezt meg is tudom tenni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig árnyék előadó, Pinepi Cerno először is. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm Szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának az elvégzett munkájáért. Pár gondolatot szeretnék önökkel megosztani, a vélemény előadójára szeretnék reflektálni. A prioritások, amelyekről beszéltünk, persze benne voltak a költségvetésről szóló véleményben, nagy részük legalábbis, de a vélemény előadója, ahogyan mondta, valóban továbbra is fenn kell tartani a figyelmet. Fontos, hogy olyan költségvetést fogadjunk el, amely minden egyes dimenziójában magába foglalja a nemek közötti egyenlőséget. Beszéltünk itt imént Aréna kollégával arról, hogy mennyire fontos, mennyire nélkülözhetetlen az, hogy a strukturális alapokat arra is használjuk, hogy a nőket támogassuk. A költségvetésben fontos a nemek közötti egyenlőség megjelenítése. A prioritások a pillérek között itt a parlamentben egyértelmű, hogy mindig bármiről is beszélünk, ott kell, hogy legyen a nemek közötti egyenlőség. Beszéltünk a nők foglalkoztatásáról, természetesen a nők foglalkoztatása fontos prioritás kell, hogy legyen. Ezek a legfontosabb pontok. Természetesen támogatom a többi pontot is, például azt, hogy a költségvetés támogassa jobban a nőket. Ezt nem szabad elfelejtenünk itt ebben a szakbizottságban. Fontos, hogy a nemi alapú erőszak ellen harcoljunk itt a Nőjogi Szakbizottságban. Nem szabad ezt sem elfelejtenünk. Fontos, hogy a molesztálások ellen harcoljunk, és új jogi megfogalmazást dolgozzunk ki arra, hogy mi, mit is jelent a molesztálás. Gazdasági eszközökről is beszélünk, a gazdasági eszközök természetesen nem üres eszközök, nem steril számok, hanem alapvető fontosságú eszközök, amelyekkel meg tudjuk valósítani az általunk meghatározott politikai prioritásokat a nők elleni erőszak, elleni harc fontos, hogy itt ebben a szakbizottságban prioritásként jelenjen meg. Természetesen támogatom az isztambuli egyezményt, és természetesen támogatom, támogatok minden olyan eszközt, amelyel lehet harcolni a nők elleni erőszak ellen, annak minden formájában. Először, először annyit szerettem volna mondani, nagyon várom a vélemény előadójával való munkát, köszönöm. Köszönöm. Szeretne valamit még hozzá szólni? Csak annyit szeretnék mondani, hogy öröm együtt dolgozni a költségvetésen, ugyanis ugyanazokat a veszélyeket és szükségleteket látjuk. Ugyanúgy azt gondoljuk, hogy bátor döntésekre van szükség azzal a forrásról, amely előttünk áll. Fontos, hogy a nők elleni erőszak ellen harcoljunk, és a női szervezeteket támogassuk. Szerintem ezt az üzenetet nagyon egyértelműen át kell adni a Költségvetési Szakbizottságnak. Ugyanis itt a parlamentben azt látjuk, hogyha a nőket nem védjük, akkor senki nem fogja. Fontos, nagyon fontos a munkánk ebben a szakbizottságban. Köszönöm. A módosítókat július 13-áig délig lehet benyújtani. Délig, déli 12 óráig. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk. Szeretnék, szeretnék szólni, hogy szeptember 3-án lesz majd a következő ülésünk délután, a nyári vakáció után. Kedves kollégák, ez volt az utolsó ülésünk a nyár előtt. Nagyon köszönöm a munkát. Nagy családként nagyon sok mindent tettünk ebben az évben is. Köszönöm a képviselőknek, köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm az asszisztenseknek, a titkárságnak, mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok. Töltsenek sokkal több időt a családjukkal, pihenjenek, és majd találkozunk szeptember 3-án, ezt ne felejtsék el. Ne felejtsék el, köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig 12-től zárt ülés lesz, koordinátorok zárt ülése, köszönöm. Egy kis szünet, és utána folytatjuk.